Guten Abend, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße... Jó este! Eh, az ülésünket, a szakbizottság ülésen napi pontunk első pontja szerint nincs változás. A második pontként közlem önökkel, hogy a Contnews kinyomtatták a nyelvi kiosztása szokásos, és webszímen közvetelek bennünket. Következik a harmadik napi rendi pont, az Európai Bizottság főtitkárnak kinevezése 198 módosító érkezett a szöveghez. Kérdés, hogy kezdhetjük-e a szavazást ebben a témában? A frakciók készen állnak-e? Szeretném felhívni a figyelmet, hogy írásban lehet a konszolidált szöveg rendelkezés hálálúság jelezni módosításokat később. Szavazást kezdünk most. Van-e ellenvetésük? Mindenki hozta a szavazókártyát? Még ezt kérdezem. Kiváltképp a frakcióelnökök. Kérem képviselőtársaimat, hogy szervezzék meg a szavazókártyák ide szállítását, ha nincs itt önöknél. Kezdjük akkor most a szavazást. Azt javaslom, kezdjük először a kompromisszumokkal. Hogy aztán kicsit egyszerűbb dolgunk legyen. Utána a kompromisszum mellette. A aladár kompromisszum Kompromisszumokkal kezdünk, mint az előbb elmondtam, németül, most angolul. 12 új, 12 a új bekezdés, összevazás tárgya. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. B kompromisszum a megújított formájában, ahogy az árnyékeladókkal megállapodtunk, a 19-es előtti új bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. C. Kompromisszum 22-es bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Dénes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. E kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Akkor ugye minden kompromisszumot elfogadtunk, ez sokkal egyszerűbbé teszi a munkát, Kezdjük most a 14-es módosítóval. 14-es lepette a B. 14 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 15 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 18 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 19 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 20 második részet visszavonták, első rész mellette, ellen tartózkodók elfogadtuk, 21, 22 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 23 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 24 oka fogyott, nem, 24 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 25 mellette, ellene tartózkodók, ezt nézzük meg géppel, a 25-öst. Megnyitom az ellenőrző szavazást elektronos, elektronikus módon. Elfogadtuk. 26. Mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 27 mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 28 mellette, ellene tartózkodók. Megnézzük géppel, kérem ellenőrizzük a 28-ast. Lezárom. Elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 30 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 34 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 35. Szóbeli módosítóval kiegészítve nem látok és mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 39 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 40 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 41 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 42 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 43 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg éppen a 43-ast, kérem. Elfogadtuk vendég mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 45 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 46 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 49 mellette, el, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 51 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 52 mellette, ellene tartózkodók, el, 53 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 54 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük, 55 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 56 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 5 második rész mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 58 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 59 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 60 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 64 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 65 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 66 me- két részben, első rész mellette, ellene tartózkodok, ezt elfogadtuk. Megnézzük géppel? Ám legyen, első rész, 66-os első része, Lezárom. Kinek nincs még kártyája itt? Mindenkinek van kártyája? 15 ellen, 14 mellette. Itt a kártyája? Megvan vagy nincs? Jó. Köszönöm, Csárnecki úr. Elvetettük, jó. Hatvanhat. 66. 65 nagyon világos volt, higgyék el nekem. 66 első részt elvetettük, második rész mellette ellene tartózkodók elvetettük. 67-68 mellettük. Ellenük tartózkodók elvetettük. 69 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 70 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 71 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 72 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 73 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 74 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 75 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 76 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. A 78-as nézzük meg géppel, megnyitom az elemzőszavazást. 78. Lezárom. Világosan elvetettük. 79 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 81 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 83 mellette, ellene tartózkodok. 83, 83. Valli úr külön akarta szavaztatni. 83 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 84 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 85 mellette, ellene tartózkodok, elvedettük. 86 mellette, Bart szeretett volna külön szavaztatni. 86 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 87 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Folytatjuk a 90-essel mellette, ellene tartózkodó, elvetettük 92 mellette, ellene tartózkodó, elvetettük 93 mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk, 94 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük, 95 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 98 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük, 101 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 102 mellett erre nem tartózkodik. Ellenőrizhetnénk ezt a 102-est? Ellenőrizzük a 102-est. Lezárom a szavazást, és egyeteműen elutasítottuk 103 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 105 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 108 mellette, ellene Ellenőrizhetnénk a 108-ast? Ellenőrizzük a 108-ast, mert nem láttam. 108-as. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 109 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 110 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 111 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 112 mellette, ellene tartozkodik elutasítva. 120-assal folytatjuk, 120, 24A eh, új, mellette ellene tartozkodik elutasítva. 127 mellette ellene tartozkodik elutasítva. 123 mellette ellene tartozkodik elutasítva. A preambuló bekezdések egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mosdó mellette ellene elfogadtuk. Hármas mellette ellene elfogadtuk. Négyes mellette ellene elfogadtuk. Ötös mellette ellene elutasítva. Hatos mellette ellene elfogadtuk. Hetes mellette ellene elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elutasítva 9-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, F preambuló bekezdés mellette ellene elnézést, mondja az elnök, elnézést. Végszavazás következik. Név szerint a szavazást megnyitom. szavazást megnyitom. Lezárom a népszerinti szavazást. 21-3 arányban 4 tartozkodás mellett elfogadtuk, én is emellett szavaztam. Köszönöm szépen a titkárságnak is, nagyon kemény munka volt ez, higgyék el tényleg most fordult el először, hogy még vasárnap is ezzel foglalkoztunk. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy 13 óráig lehet holnap benyújtani a plenárisra a módosítókat. Eléggé törékeny ez a kompromisszum, ezért azt kérném, hogy ami előttünk van, ezt már ne bolygassuk. Kérhetném -e önöket, Azok, akik nem kívánnak részt venni az Olaf főigazgatói meghallgatásán, kérem, hogy a lehető leghamarabb távozzanak a teremből. Liebe Kollegin, liebe, ja, could we... Kedves kollégák, folytathatnánk-e? Minél uh, több időt hú, uh, veszhetünk most el, annál hosszabb ideig kell éjszaka dolgoznunk. Ja, ja, dann machen wir weiter in der Tagesordnung. Akkor folytassuk a napi rendet. Az Olaf főigazgatói a pályázó jelöltek meghallgatása, 40 perc van jelöltenként. ABC sorrendben haladunk, a végén lesz majd egy kis szünet, amíg a frakciók tárgyalhatnak, és a végén meg is választjuk a jelöltünket. Szerintem ez a lehető legjobb megoldás mindenki számára. Az első jelöltel kezdjük Itele úrral, akit hamarosan már itt van a jelölt. Fantasztikus. Yeah. Yeah. ja. The, the rules are clear egyértelműek a szabályok, 5 perc van arra, hogy bemutassa magát a jelölt, utána pedig megkezdjük a Deont rendszer szerint a vitát. Vile Itele mindannyiunk számára ismert, üdvözöljük, és ő kapja meg most a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretném elmondani azt, hogy az OLAF nagyon fontos szerepet játszik akkor, amikor a hitelességről és a bizalomról beszélünk az Európai Unióban. Jelenleg Is it okay? Sorry, yes, it's okay. Sorry. Okay. So they are currently... Jelenleg három fő kérdésre kell koncentrálni, a bizalomra, az együttműködésre és a motivációra. Ezek mértékben kötődnek egymáshoz. A legutóbbi EU felmérések szerint az állampolgárok többsége úgy véli, hogy a csalás és a korrupció el harapódzott az EU intézményekben. Az Olafnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy megszerezhessük az állampolgárok bizalmát. Az Olafnak vissza kell szereznie az érintettek bizalmát, és ezt a lehető legjobban úgy lehet elérni, hogyha jobb lesz az együttműködés. A szereplők kapcsán én önökre gondolok, az önök szervezettségére, a tanácsra, a tagállamokra, a számvőszékre és a felügyeleti bizottságra. Szeretném kijelenteni azt, hogy a felügyeleti bizottság minden információval rendelkeznie kell ahhoz, hogy el tudja végezni feladatait. Körülbelül 15 évvel Eh, ezelőtt a bel- és igazságügyi tanácsülésen voltam, és már előzetes vitákat folytattunk az EPO-ról. Én támogattam ennek a hivatalnak a létrehozását. 15 évvel később az a döntés, hogy mikor eh, kezdődjön mindez meg, ez megszületett végre. Tehát most már nem vallhatunk kudarcot. A kezdettől fogva az Olaf és az EPO um, együtt kell, hogy működjenek, gördülékenyen. Elő egyetemével kell tenni azt, hogy ki mit tesz és ki miről dönt, annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az átfedést. Kiegészítő jellegi munkát kell végezniük, és a szinergiákat maximalizálni kell. A lehető legjobb eszköz erre az információcsere lesz, és ezt már az igazgató között meg kell kezdeni. A jogi keretet még tisztázni kell, ha harmonizációra is szükség van. Például az áfa vizsgálatok, az eljárási garanciák, és az OLAF jelentések láthatósága a nemzeti bírósági eh, eljárásokban. Ezek fontosak, és szeretném, hogyha az OLAF továbbra is független központi szereplő maradna. Dióhéjban az Olafról alkotott elképzelésem az az, hogy ez egy független, átlátható, stabil, etikus, hatékony, szakmai kiegyensúlyozott és vonzó munkahely. A változások ihatnak a munkatársakra, és a munkatársakra nagyobb adóász az alap kezében. Meg kell hallgatni őket, lehetőséget kell nekik kínálni arra, hogy további képzésben vehessenek részt, és hogy legyen esélyük a lépésre. Elnök asszony, nem kell forradalmat csinálnunk, de javításra van szükség. Röviden elmondanám, hogy milyen tapasztalattal rendelkezem. 1984 és 88 között ügyész voltam, ezután átléptem a másik oldalra, és ügyvéd lettem. Ezután beválasztottak a finn parlamentbe, ahol az alkotmányügyi bizottság elnöke voltam. Utána belügyminiszter lettem, illetve miniszterelnök helyettes, és az igazságügyi és belügyi tanács tagja is voltam. Ezután az Európai Parlament képviselője lettem, a költségvetési, költségvetés elnözési szabadság tagja voltam, és az elmúlt hat évben pedig számvőszéki tag voltam. Személyesen eh, kommunikatív, közvetlen, két eh, lábbal a földön járó ember vagyok, és nincsen semmilyen fajta érdekelentétem. Köszönöm szépen, akkor így most megmutat, megnyitjuk a vitát. Szálvama úr kapja meg a szót két perc, egy perc kérdés, egy perc válasz. Thank you, Chair. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm, Itala úr, hogy eljött hozzánk a meghallgatásra. Két kérdésem lenne önhöz. Az egyik az Európai Számvevőszék szerepére vonatkozik. Nagyon érdekes számomra az a kérdés, hogy egyáltalán van-e a számvevőszéknek szerepe abban a nagyon fontos munkában, amelyet az Olaf végez? Az Olaf felhasználja azt az információt, amelyet a számvevőszék birtokol. És ön érzi -e úgy, hogy változásra van itt szükség? A második kérdésem az átláthatóságra vonatkozik. Ön szerint az OLAF átláthatóságával mi a helyzet? Mit lehetne tenni? És mi a helyzet azoknak a jogaival, akiket akiket a nyomozás érint. Változtatna-e bármit ebben a kontextusban? Köszönöm. Válasz. Köszönöm a kérdéseit. Először is, ami a számbevőszéket illeti. Eléggé aggasztott ez az együttműködés az Olaffal. Az Olaf, illetve a számbevőszék közötti együttműködés. Ugyanis szinte nullának nevezhető a jelenlegi helyzetben. És körülbelül 500 ö, számvevőszéki tisztviselő ö, érint mindez, és szinte semmi kommunikáció nem folyik most. Nyilván kellene változtatni a munkájukon, ott a helyszínen, hogy felismerjék a csalást. Ha ez így lenne, sokkal jobb eredményeket tudnánk felmutatni. De ehhez sokkal intenzívebb együttműködésre van szükség. Most viszont kevesebb forrással fogunk rendelkezni, úgyhogy az együttműködés kulcsfontosságú annak érdekében, hogy jobb eredményeket tudjunk felmutatni, kevesebb forrás segítségével. Azt hiszem, hogy itt most azonnali változásra van szükség. Ami az átláthatóságot illeti. Ahogy említettem, ez az egyik legfontosabb érték számomra. Finnországban hozzá voltam szokva ahhoz, hogy a kormányon belül minden átlátható hiszen adófizetők pénzéről van szó, nem a sajátunkról. Úgyhogy tényleg mindenek átláthatónak kell lennie. Úgyhogy az Olaf átláthatóságát a lehető legmagasabb szintre emelném, hogy aztán a felügyelőbizottság, illetve a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság is átláthasson mindent. A jövőben ez lenne a fontos változtatás. Nyilván vannak kivételek is, és persze ez nem a már folyó nyomozásokra vonatkozik. Köszönöm szépen, Ayala kolléganő parancsoljon egy percben. Eh, Köszönöm szépen. Üdvözlőjük, Itala úr. Nagyon jó volt korábban is együttműködésünk, mikor a képviselő volt annak idején, emlékszem arra is kollégaként, és aztán a számbevőszék soraiban is örömmel látom tehát most itt is ezen új posztra való jelentkezése kapcsán. Vissza tekintettel a hátterére, jogász, rendvédelmi háttérrel is, nagyon fontos lehet a munkája az Olaf felügyelőbizottságát érintő válság kezelésében is. Talán ez volna az első feladata, hogyha elnyeri ezt a posztot. Ezért kérdezem, hogyan látja az Olaf felügyelőbizottságával a kapcsolatrendszert? Sok esetben az Olaf Olafot vizsgálgatják az etikai kódexen keresztül, semmint a konkrét vizsgálati munkát erősítik. Ön hogy látja az Olaf felügyelőbizottságának a e szerepkörét? és az Európai Parlamenttel, illetve az Európai ö, Ügyészséggel milyen kapcsolatokat képzelnek el majd a jövőben. Az Olaf egyfajta vizsgálóbírói szerepet lát el bizonyos szempontból. Ilyenként látja-e, a, miképpen látja a jövőbeli európai ügyészséggel való együttműködését? már amennyiben föláll majd ez a hivatal a jövőben, különösen érdekelne ebbeli, érdekelnek ebbeli tervei. Hiszen a célunk az, hogy meggyőzzük a tagállamok többségét a főügyészség fontossága mellett, és akkor az Olaffal együtt kell működjön. Hogyan képzeli ezt el? Köszönöm a kérdéseit. Először is hadd szóljak a az alapfelügyelő bizottságának szerepéről. Szeretném megerősíteni a, egyrészt az együttműködést, másrészt magának ennek a felügyelőbizottságnak a szerepkörét is, amennyiben elnyerem ezt a posztot. Megadni minden, megadni, megadni minden információt ennek a testületnek a folyamatban lő vizsgálatok tekintetében. Hiszen ha nincs meg a tájékoztatás, hogyan tudják hogyan tudnák felelősségkörüket betölteni. Én magam is egy felügyelő, felügyelő bizottsági testületben dolgoztam, és jól tudom, hogy ez nem az ellensége egy-egy hivatalnak, hanem a legjobb barátja. Persze, kritikus lehet a szerepe egy bizottságnak, ám elengedhetetlen a működése bármely hivatal vagy intézmény jó működése szempontjából. És nem csak felügyeletet lát el az a testület, hanem tanácsadói szerepkörrel is bír, egyfajta etikai bizottságként működik. Bármilyen etikai ö, probléma vagy kétség felmerülése esetén kikérném a felügyelőbizottság véleményét, amennyiben elnyerem a pasztot. Csárnecki kollégája most a szó, egy percben. Itt van a listámon a konzervatív frakció. Senki a TCR-tól? Jó, akkor Alde, Labajda Oké, Okay, thank you very much. Köszönöm. Üdvözlöm, Itala úr. Két kérdésem is van. Egyikre már válaszolt, mert én is az Olaf felügyelőbizottságával elképzelt kapcsolatrendszeréről kérdeztem volna, mert hogy kifejezte sajnálkozás a testület felől, hogy az Olaf csak korlátozott betekintést enged a nyomozati ügyekbe. Ön megengedné a betekintését, növelnie a betekintését a testületnek a nyomozati ügyekbe, vagy nem? Fentartanám mostani. De erre válaszolt. Ugye ennek a finn és európai politikában is van már komoly háttere. A két legfontosabb EU kapcsolatú politikai kezdeményezése mi volna a két legfontosabb politikai eredménye, amit kiemelne a saját karrierjéből? Köszönöm, hogy konkrétan fogalmazok a felügyelőbizottságnak engedett betekintés ügyében. Én megadnék minden információt, amit a jog megenged. Gyakorlatilag mindenről. De a folyamatban levő ügyekről nem. Ha azonban egy ügy lezárult, a vizsgálat lezárult, mindent megvizsgálhat a testület. Miért kéne, meg, miért kéne elzárni lezárt ügyek információit? a független munkához kell a felügyelőbizottság, amely megvizsgálhat minden lezárt ügyet, és az abban tett lépéseket. Amikor megnyitunk egy ügyet, és lezárjuk az ügyet, azonnal tájékoztatni kell a testületet. Ellenkező esetben, ha nem adunk tájékoztatást, akkor persze lehet a statisztikával játszani, hogy megnyitottunk ennyi ügyet, meg megnyitottunk annyi ügyet, de nincs tartalmi információ, akkor csak ezek a pusztas összeszik adatok állnak rendelkezésre, ez meg nem a teljes körüképet. Ezért szeretnék bizalmat építeni az Olaf és a felügyelő bizottságok között. A másik kérdésére válaszolva, itt a KONT szakbizottságban jelentéstevője voltam a parlament költségvetésének. És igyekeztem igen kemény előadó lenni. Persze valaki ezért egyetért, más nem az én ténykedésemmel, de ez talán a legkomolyabb munka, amire visszaemlékezem. Bart Stiles. És egy percet kap ő is, meg a válaszra Itala úr is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tovább Persze üdvözlöm először Önt, ismerjük ugye egymást. Szeretnék tovább menni azon nehéz kapcsolat tekintetében, amely fennállt az Oláv korábbi főigazgatója, illetve a Felügyeleti Bizottság között. Beszélt erről már Mártina kérdésére válaszolva, hogy nagyon nyitott lesz, de ha ön lenne, önt neveznék ki az új főigazgatónak, akkor teljes mértékben együttműködne a felügyeleti bizottsággal, azon lenne-e, hogy teljes átláthatóságot kapnának, persze nem a folyamatban lévő dossziék, hanem a már lezárt dossziék eh, esetében, ott megnézhetjék, eh, megnézhessék azt, hogy minden korrektul ment -e az alapnál. Ez, ez esetekben teljes átláthatóságot biztosítana-e. Már korábban is elmondtam, hogy az átláthatóság az egyik fő értéke. Minden információt megadni nekik, ami jogilag lehetséges. Ez azt jelenti, hogy minden olyan információt megadnék, amely nem a folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik. Én Annyira fontosnak tartom az együttműködést, hogy ezt még jobban erősíteném. A felületi eh, bizottság szerepét is erősíteném, hogy egyfajta etikai bizottságként is eh, működhessenek. Tehát nem csak információt adnánk át nekik, nem csak jogi tanácsot adnának, hanem egyfajta etikai bizottságként is működnének. Megvizsgáltam az Olaf eh, kontrolleri posztját, és én nem annyira támogatom ezt. Miért kell még plusz réteget létrehozni, hiszen már létezik egy felügyeleti szerv itt, bízunk az ő munkájukban, és az alapnak minden információt meg kell adni annak érdekében, hogy el tudják végezni a munkájukat. De Jong kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök. Azt, hogy két kérdésem lenne, az első, az tényleg az ellenőrzési funkcióról szólna, és hogyha több illetékeséget kapna a Felületi Bizottság, akkor sokkal jobb munkát végezhetne. A tagállamok azt mondják, hogy az Olaf vizsgálatai során az eljárási szabályok nem voltak egyértelműek, nem jártak el a tagállami jogszabálynak megfelelően. Mit lehet tenni a minőség szempontjából hogyan lehetne javítani ezeket a, az eljárásokat. Ön milyen fajta szerepet kíván ebben játszani? A második kérdésem, egy menedzseri funkcióról van szó. El tudná azt mondani nekünk, hogy hogyan fejlesztette ki, vagy hogyan, hogyan fogja használni az ön menedzseri kvalitásait ebben a funkcióban? Hogyha jól értettem önt, akkor ismételten a felügyeleti politikáról kérdezett, és arról, hogy ez hogyan kötődik az eljárási jogokhoz. Hogyha ez tökéletesen fog működni, akkor ez azt jelenti, hogy a szabályzatban is változások kellenek. Például Nem vagyok meggyőződve arról, hogy bizonyos személyek ne férjenek hozzá az Olaf fájlokhoz. Az administratív vizsgálatok nem túlságosan erősek, nincs beavatkozás a személyi jogokba, úgy, mint a büntetőjárások során. Én ezzel remetek egyet. Először is van egy adminisztratív vizsgálat, és két év múlva ebből lehet egy bűnügyi ö, vizsgálat, tehát hosszú időről van szó, és az egyik alapvető értéke az EU-nak az az, hogy létezik az igazságos eljáráshoz való jog. Hogyan lehet előkészíteni ezt, hogyha nem ismerjük a részleteket, és eh, a, az igazságos eljárás nem akkor kezdődik, amikor az eljárás kezdődik, amikor a per kezdődik, hanem ez már a nyomozással indul meg. Remélem, hogy a jogalkotás ezt a rendeletet megváltoztatja, és az alap eh, eh, végezheti a munkáját, mert azt láthatjuk, hogy az EPO létrehozása ez egy jó lépés, de harmonizálni kell a rendelet tekintetében is, mert különben lehetnek itt veszélyek. Köszönöm. Két kérdésem volna. Az első, hogyan szándékozik javítani az OLAF és a tagállamok közötti kapcsolatot? Mert nagyon sok ajánlás született már, de nem tartották tiszteletbe, hogyan próbálná ön a kompromisszumot megtalálni, ami egyáltalán nem könnyű ezen politika kezelése során? Aztán mi lenne az Olaf szerepe az új uh, EPO-val, illetve a nyomozásokat hogyan vezetik majd le? Uh, hiszen lesz majd változás emiatt. Aztán szeretném azt is tudni, hogy milyen garanciákkal bír a bizottság, ami önt illeti, hogy teljesen pártatlan lesz, mint igazgató. Köszönöm, köszönöm. Három kérdésre egy percben nehezen tudok válaszolni, de megpróbálok. Először is, ami a tagállamokat illeti, rendkívül fontos ez egész Európai Unióban, hogy a tagállamokra koncentráljunk. Minden tagállamban, esetleg az afkosz kezdődhetne, létre lehetne hozni egy ilyet, mert nagyon fontos, hogy szoros együttműködés legyen a tagállamokkal. Aztán, ami a jelentések fogadhatóságát illeti. Tényleg szükség van az együttműködésre a tagállamokkal, mert egyébként nem működik. Ami a főügyészt illeti. Nagyon fontos az információcsere. De hogy ez hogyan történik? Hát azt hiszem, az igazgatói szinten kezdődhetne. Lehetne esetleg ö, valamilyen kapcsolattartó ö, munkatárs is, de a lehető legmagasabb szinten kell megvitatni mindent, és ott nem lehet hibázni. Tényleg nagyon fontos a szoros együttműködés, és a nyitott, átlátható mód. Mert lehet itt szép szavakat használni, de hamar felépül a, a fal az intézmények között. E, elnézést kérek, a következő kollega következik. Monsieur Jacques. Zsák úr parancsoljon. Köszönöm. Uram, egy kérdést szeretnék feltenni önnek. A közelmúltban hallottunk arról, hogy Totorina úr elhunyt, aki a kalabriai maffia felelőse volt. Ezért a YouTube-ra mentem az interneten, hogy a különböző riportokat meghallgassam, és majdnem hanyat testem, amikor a francia televízióból uh, hallottam uh, részletekről, nem tudom, ismeri -e ezeket a részleteket. Egy 35 éves fiatal, akit a nagy Manitú uh, utódjának tekintettek, és bejelentette nekünk, hogy a kalabrai maffia több milliárd eurós szinten szerzi meg a pénzeket Európában. Több milliárd, több százmilliárd euróról van szó. Nos, ha ön lesz az OLEF igazgatója, prioritásként kezeli majd ezt a kérdést az irodában? Nos, ha megválasztanak, az egyes számú prioritásom az lesz, hogy a szervezet határokon átnyúló bűnözéssel vegyen fel a harcot. Ugyanis állandó a változás a bűnözők körében, mindig új dolgokat találnak ki, úgyhogy tényleg mindenkinek szorosan együtt kell működni, akit ez érint, és nagyon jó eszközökre is szükségük van. Ami a nemzeti számvevőszékeket illeti, új és új módszereket találnak ki. Én ugye nem vagyok profi ezen a téren, de ami az adatok felhasználását illeti, és hogyha valakinek jó adatbázisa van, akkor másfajta információkra is rátalálhat a rendellenességek terén. Az, a mesterséges intelligencia, illetve a robotok felhasználása tényleg forradalmi lehet. És talán így lehet felvenni a legjobban harcot a maffiákkal és a szervezet bűnözéssel. Köszönöm szépen, Franka kollega parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, Jánok asszony. Örömmel látom Itele urat itt a körünkben megint. Ezúttal elposzt jelöltjeként, és nem képviselőként. Kapott kérdés már, hogy milyen menedzsment háttere volt. Úgy látom a szívében, hogy volt miniszter. Ez ugye azért menedzsment tapasztalatként nem akármilyen, az EU intézmények kevés kapcsolatban volt, volt parlament alelnök, annak a parlamentnek az alelnöke, és dolgozott a számvevőszéknél is. Ezek nagyon jó ajánlások a megcélzott posztra. Az imént beszélt arról, hogy a vizsgálat alatt levő jogait is fenn kell tartani, illetve hogy átláthatóan kell működjön a hivatal, az OLAF. Mindeközben persze nem szabad a vizsgálat ö, eredményességét sérteni, illetve alásni. A felügyelőbizottsággal való kapcsolatról szeretném kérdezni, illetve a mi szakbizottságunkkal elképzelt kapcsolatrendszeréről. Köszönöm. Mint a KONT szakbizottság volt tagja, jól tudom, hogy mennyire fontos mindkét fél számára az együttműködés mint az Olaf stakeholderje, az, az önök szakbizottsága az egyetlen az állampolgárokat közvetlenül képviselő testület. Önök az egyetlen közvetlenül megválasztott testület, és ezért oly fontosak az Olaf munkája szempontjából is. Ezért jönnék az önök körébe olyan gyakran, ahogy csak hívnak, és szeretnék személyes kapcsolatokat ápolni önökkel, mert a kont és az Olaf közötti bizalom lényegi fontosságú a hivatal működése szempontjából. Első számú célom ez, ez együttműködés, és szeretném ezt a bizalmat megszerezni és megtartani, bármibe is kerül. Hiszen önökkel együtt tudjuk aztán az állampolgárok bizalmát megszerezni. Balcsi képviselő. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Itele úr, ön a négy jelölt egyike, akiket meghallgatunk. Nagyon komoly ö, háttere, háttere rárulkodik az életrajza, a Költségvetés Szabadságban is dolgozott, más kormány és egyéb intézményekben is. Az adatgyűjtési rendszer, a tagállamokban való adatgyűjtés rendszeréről beszéltünk korábban, és annak hiányosságairól, meg mindig fönnállnak még, hogy nincs meg hozzáférésünk az egyes tagállami adatrendszerekhez, adatgyűjtési rendszerekhez, amelyek például az EU alapok felszívását, abszorcióját mutatnák be. Ez pedig komoly probléma. Mert hogy az egyes problémák lényegét érinti ez az adathiányosság. Ezzel kíván foglalkozni? Aztán az alap az Európai Bizottság égisze alatt működik. Ön elégedett az Európai Bizottsággal való kapcsolatrendszerrel, vagy változtatna az alap és a bizottság kapcsolatai? Köszönöm. Abszolút igaza van. Tudni légy, ez a közös a közös adatbázisok rendkívül fontosak az tagállamokkal együttműködésben, az adatok közös rendszerben való megosztása, hiszen ez abszolút legjobb eszköz a szabálytalanságok feltárására. Ehhez persze nagyon sok munka kell, hiszen egyenként kell a tagállamokkal egyeztetni, mert nagyon széttartó rendszereket működtetnek, adatbázisokat és ami pedig az Európai Bizottság vagy működést érti, ez is nagyon fontos. Az Olaf része a bizottságnak, és adminisztrációs ügyekben nagyon fontos a bizottsággal való kapcsolat. Ám arra mindig emlékezni kell, hogy a, magot, a nyomozati munkát illetően a legkisebb kétség sem merülhet fel a pártatlansággal kapcsolatban. Mindig abszolút világos kell legyen mindenki számára az Olaf pártatlansága egyes vizsgálatok megnyitásakor és azok lefolytatásakor. Kollégi Stechowski. Stechowski kollega következik. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Köszönöm az előadást. Két specifikus kérdésem lenne hogyan kíván új személyeket felvenni az Olafhoz. Az Olaf mindig is a legjobb embereket vonzotta, akik nagyon tudták, hogyan kell küzdeni a pénzmosást, a maffiát, hogyan kívánja ezeket a személyeket motiválni, hogy csatlakozzanak önökhöz. Az ön előadása, amit elmondott nekünk. Miért nem kaptuk meg mi a, rövid változatban az Olaf jelentéseit? Erről ön nem beszélt. Miért ilyen kicsi a kommunikáció a közvélemény, illetve az Olaf között? Igen, köszönöm szépen. ahogy mondtam, az Olaf kezében a munkatársakra nagyobb adó állsz, szóval őket kell motiválni. Tudjuk, hogy nagyon fontos mondani azt, hogy ők részei a csapatnak. Én ezt mindig erre, erre törekedtem, én egy csapatjátékos vagyok, és azt szeretném, hogy mindenki az adott szervezetben úgy érezze, hogy része ennek a csapatnak az igazgató persze mindig az irányt mutatja, megpróbál mindenkit egyesíteni ennek érdekében, hogy ugyanebben az irányba haladjunk. Nagyon fontos az, hogy motiváljuk az embereket, és ahogy mondtam, hogy legyen lehetőségük arra, hogy képezzék magukat, hogy előreléphessenek, mert az Olafon belül most vannak olyan aggályok, hogy hogy mi lesz majd, hogyha az EPO létrejön. Úgy gondolom, hogy meg kell ígérnünk azt, hogy tényleg ott dolgozhatnak, és tényleg a szakmai munkát végezhetik. Pirinski kolléga. Köszönöm szépen, itt ülök. A mandátum végén a bizottság arra döntött, hogy nem fognak kiadni az Európai Unióban egy korrupcióról szóló jelentést. Ehelyett inkább a korrupciós kérdéseket országonként fogják kezelni az európai szemeszter gyakorlatán át. Ön is beszélt arról, hogy ezek a szabálytalanságok, korrupciók határokon átnyúló jellegűek. az a kérdésem, és ez már régóta foglalkoztat engem, hogy van, egy, a, van egyfajta feltételezés, hogy vannak olyan országok, amelyek korruptabbak, mint mások. Ez vonatkozik például Bulgáriára, egy kelet-európai országra. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy nagyon sok csalási rendszer az régebbi tagállamokból származik. A kérdésem, az az, hogy önök ön, hogyan tud majd tényleg pártatlannak lenni, és hogyan lesz képes egy adott esetet a megfelelő kontextusba helyezni, és nem feltételezni azt, hogy mivel egy úgynevezett rossz országról van szó, tehát egyetemen ott korrupció van. Válasz. Nagyon fontos az, hogy a főigazgató ne rendelkezzen semmilyen fajta előítélettel egy adott országgal szemben, szakmailag kell eljárnia, azt kell megvizsgálnia, hogy megfelelő bizonyíték áll el rendelkezésre. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy ez az ország jobb, mint a másik. Ez nem működik így az Európai Unióban. és szem előtt éveszünk a dolgokat akkor, hogyha az országokat sorrendbe helyezzük, vagy egymás elé helyezzük, estenként kell eljárnunk, és nem pedig a tagállamokat kell egyfajta sorrendbe helyezni. Alde und ECA verzichten, Kollege Novakov. Alde, ECA nem kívánnak kérdezni, Novakov képviselő. Thank you very much, Chair. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Itala úr. Tekintettel tapasztalatára, mint belügyminiszter, illetve első miniszterelnök helyettes. Ön szerint ez segítene? Mert az Olaf aggasztó tényeket tár fel manapság arról, hogy az EU-s alapokat hogyan használják fel. És aztán a nemzeti hatóságoknak kell ö, lefolytatni ö, a bírósági eljárást. Második kérdésem, az Európai Unió főügyészének szerepére irányul. Hogy tud együttműködni? Hiszen európai problémáról van szó, európai megoldásra van tehát szükség. Ön szerint lehetséges ez az együttműködés? Köszönöm. Válasz. Először is, ami az Olaf feladatainak kiterjesztését illeti. Tényleg szükség volna-e bizonyos fokig erre? Az értékelési jelentés pontosan fogalmaz erről. Két fontos alapvető területről van szó, ahol minimálisat változtatni kell legalábbis. Először is a, a bankszámlákhoz való hozzáférés, illetve a pénzmozgások mert ha megfelelő hozzáférés nincs az különböző bankszámlákhoz, hogyan lehet bűncselekmények után nyomozni? Egyszerűen döbbenetes volt számomra, amikor erre rájöttem. Ez az első kérdésre a válasz. Még fontosabb, mint az olaf jelentések fogadhatósága, ami a nemzeti bíróságokat illeti mert most az Olaf elvégzi a feladatokat, a munkákat, és aztán vagy két évig nem tud a bíróság ezzel foglalkozni, és akkor kezdhetünk mindent előről. Ez így nem működik. Azt hiszem, ezt a két dolgot mindenképpen meg kell lépni. A bankszámlákhoz való hozzáférés kapcsolódik az áfa kérdéshez. Ez rendkívül fontos egyértelmű, hogy az Olafnak tudnia kell ezeken a területeken is vizsgálatot folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérdésem pont az irányban menne tovább. Éppen a, az ÁFA ügyében van egyfajta verseny a tagállamok és az Olaf között. Az egyes csalások ügyében. Ön törekedne arra, hogy ezt a fajta konkurenciát ezt a konkurencia nyomást elkerülje, és egy közös célt követve tudjanak a csalások ellen fellépni, vagy azokat megelőzni, anélkül egymással úgymond negatív versenybe kerüljenek. Ezt a szab rendeletben kell helyre tenni. Ott van a PF irányába, mert nagyon nagy lépés, és nagyon jó lépés a e kérdés rendezésében, ha pedig az EPO rendelben is az áfa rendezve van. Hát mi a helyzet, hogyha az EPO felkéri az Olafot, hogy egy áfa nyomozásban segítséget adjon? Mondja, mond, az Olaf mondja azt, hogy hát ez nem a mi hatáskörünk. Szerintem nem igen lehet. De világosá kell tenni ennek a, a működésének mikéntjét, mert és ezért van szükség az együttműködésre a tagállamokkal, mert láthatóvá vált, hogy egyes tagállamoknak nincs nagyon ínyére ez a tisztázás az Olaf szabályozásában, hanem csak tárgyalni, tárgyalni akarnak, és a tanács aztán meg további tárgyalásokra utalja. De hát remélem, hogy a bizottság javaslata majd helyre teszi a dolgot. Azt várom. Köszönöm. A néppárt szakaszát én csíptem el. Szeretnék visszatérni egy kérdésre, mert Denis de Jong tett fel. Milyen menedzsment tapasztalatai vannak önnek? Az Olaf végül is egy nagy szervezet, egy nagy cég. Miképpen vezeti majd? És a másik kérdés az Európai Bizottsággal kapcsolatban a clearinghouse-nak milyen jövőjét látja? Ugye rendszeresen felmerel a főtitkársággal való megbeszélések során mindenféle ígéreteket kapunk ezzel kapcsolatban. Ön hogy látja ennek a lehetőségét? Köszönöm előre a válaszát. Az Olaf irányítását, menedzsmentjét illetően az Olaf struktúráját vizsgált, megvizsgáltam, igencsak hasonlít a számvevőszék korábbi struktúrájához. Hasonló. Ugye ABCD részlegek és hatáskörök, feladatrendszerek és kötelezettségek jellemzik. A számvevőszéknél arra jutottunk, hogy nem ez a legjobb működési módszer, egyáltalán rugalmas ez a fajta struktúra. Én tehát, mivel még az alapfon belül nem dolgoztam, nem tudom pontosan miképp működik, de ha szeretne az ember karcsisítani egy szervezetet, és a, a gyorsan az új prioritásokhoz igazítani a működését, akkor az a fajta pool rendszer, amelyben a számbevőszék működik, tehát nem siló struktúrában működnek, hanem egyfajta közös poolban. Szerintem ez jó gondolat lehet arra, hogy hatékonyabbá tegyük, eredményesebbé az Olaf működését egy új szerkezetben. Különösen az ügyész hivat, az EPO kapcsolatában, hiszen az EPO segítséget kér az Olaftól, és ilyenkor gyorsan kell lépni. Előfordulhat, hogy ez a, a, a struktúrált szervezetben nem lehet gyorsan választ adni, a pool rendszer sokkal gyorsabb választ ad. Clearinghouse, közben megy az idő, mondja az elnök asszony. Fontos az Európai Bizottság tekintetében mindig elmondom, a legfontosabb az összes stakeholderrel való együttműködés javítása. Ám az Európai Bizottság nem stakeholder, hiszen az Olaf végsősorban része a bizottságnak. Így nagyon-nagyon mély és jó bizalom kell érvényesüljön minden Európai Bizottsági Főigazgatósággal és a titkársági hivatalokkal, meg az köz között. Nagyon szépen köszönöm, ezzel véget érte a meghallgatás, köszönöm, köszönjük. Minden jót, viszontlátásra! Kalfin úr már kinül. Ja, wir machen weiter mit... Megyünk tovább. Egy másik igen jól ismert korábbi kollégával, Ivalo Kalfin, bolgár képviselő volt, üdvözöljük. is elővette papírjait, megadjuk neki a szót. Parancsoljon! Thank you very much, uh, Madam Chair, esteemed members of the Budget Control Committee, ladies and gentlemen. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim. Itt nem csak a kiválogatásban lesz aktív szerepe a szakbizottságnak, hanem a jövőbeli politika kialakításában is, ezen fontos testület és a bizottság között, amely az európai állampolgárok pénzügyi érdekeit védi. Büszke vagyok arra, hogy elmondhatom véleményemet itt a Költségvetési Jelenzési Bizottságban három nagyon jó és kompetens jelöltel együtt, úgyhogy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma este. Mindannyian tudjuk, hogy miért született meg az OLAF, és hogy miért akart a bizottság egy olyan testületet létrehozni, amelynek független nyomozást, vizsgálatot kell végeznie nagyon sok érintettel együtt. Nagyon fontos, hogy jó eredményeket érjünk el a csalás ellenes harcban. Tavaly láttunk ugyan jó eredményeket, de a parlamenttel és a felügyelőbizottsággal nem sikerült. Nagyon jó kapcsolatot kialakítani, megfelelő átláthatóságot biztosítani és koherens politikát folytatni. Ami engem illet, a jövőbeli igazgató egyik legfontosabb feladata, hogy újra kialakítsa megfelelő dialógust az érintetekkel. Az Olaf lehet erős, de ugyanakkor átlátható testület, integrált része a csalás ellenes harcnak. A jó kapcsolat, a kölcsönös megértés rendkívül fontos az Európai Parlament és a Felügyelőbizottság között, és jó oka van annak, hogy ugyanabba az irányba tekintsünk, és ebbe az irányba végezzük munkákat. Gondolom majd részletesebben beszélhetünk ezekről a későbbiek során. Az új vezetés feladata az, hogy jó munkakapcsolatokat ér, építsen ki a jövő évben megszülető európai főügyészi irodával is. Az együttműködés fontos lépés előre, hogy az Európai Unió garantálja és védje az Európai Uniós adelfizetők, érdekeit, és hatékonyan felvegye a harcot a csalás ellen. Nagyon fontos, hogy minden csalásról eh, szóló esetet bíróság elé vigyenek. Az Olafnak is, és minden EU szervnek támogatnia kell ezt. A bizottságnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy motiválja a tagállamokat a részvétel érdekében. Ugyanakkor a, amikor a főügyészi irodát megerősítik, az Olaf feladatkörét is előtérbe lehet helyezni. Az Olaf nem csak vizsgálatot folytat az Európai Uniós költségvetés elkövetett csalás terén, hanem a csalás ellenes politikák kidolgozásában is segíti az EU-s testületeket. Új kompetenciákra van szüksége, amelyeket meg kell őriznie az EU állampolgárok érdekének védelme érdekében. Nagyon fontos a kompetenciák elválasztása a főügyészi hivatal és az OLAF között, hogy ne legyenek átfedések. Az OLAF támogatni fogja a főügyészi hivatalt. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy három dolog érvényesüljön. Ne legyen átfedés az OLAF és a főügyészi hivatal vizsgálatai között. Szabadon áramoljon mindkét irányba az információ, ne legyenek szürke területek, amelyek nincsenek lefedve. Mivel nincs sok időm, a kérdések során szeretnék majd a részletekre kitérni. Azon túl, hogy jó együttműködést hozzunk létre, illetve együttműködjünk az OLAF és a, fő ügyészi hivatal, az Európai Parlament és más érintétekkel, prioritásaim közé tartozik az is, hogy a vizsgálatok hatékonyabbak, átláthatóbbak legyenek, jobb technológiákat alkalmazzanak, hogy ne legyen túl nagy a költekezés az európai költségvetésben. A csalás ellenes harcnak nagy átalakulásra van szüksége. Úgy gondolom, a vizsgálat most már nem a legfontosabb kérdés, hiszen kiváló nyomozóink vannak. A legfontosabb kérdés hogy az OLAF a csalás ellenes rendszer hatékony szervévé váljon, és átlátható is legyen, hogy megbizonyosodjanak arról az állampolgárok, hogy érdekeiket védik. Innovatív, hatékony, ellenálló testületet kell létrehozni tehát, amely eredményt tud felmutatni, és garancia az állampolgárok érdekének védelme terén. Karrierem során ö, sokszor kellett ö, nagy stressz ö, alatt dolgoznom, különböző nehéz kérdésekkel, szakpolitikákkal foglalkoznom különböző területeken, és mindig sikerült eredményeket felmutatnom. Tudom, az, e, ismerem az Európai Unió költségvetését több szempontból, és foglalkoztam az EU alapok felhasználásával több szinten. Tudom, hogy itt nem csak különböző funkciók kiosztásáról van szó, hanem hatékonyságról, ami az állami költségek, költségvetés felhasználását illeti. Tudom, hogy milyen lehetőségek vannak a csalás terén, és hogyan lehet felvenni a harcot vele. Próbálok hatékonyan tevékenykedni, ha megválasztanak igazgatónak, elérni a célokat, és új realitásoknak megfelelni. Nincs semmiféle érdek ellentétem. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Még egyszer köszönöm, hogy meghallgattak az olaf kapcsolatos elképzeléseimről. Várom kérdéseiket. Tudom, hogy milyen kompetenciákra és nyitottságra van szükség itt ezen szakbizottság előtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szárvam a kollégával kezdünk. Köszönöm elnök asszony, köszönöm Kálfin hogy eljött. Talán én rám emlékszik, de én bizony emlékszem önre évekkel ezelőttről. Egy. A, az Európai Számbevőszék szerepköre. Van -e ilyen szerepkör? az ön elképzelésében az Olaf szempontjából és az Olaf vizsgálatok szempontjából. Vajon az Olaf eddig használta azt az információt, amelyet az Európai Számbevőszék gyűjt össze, és vajon változtatna-e ezen a módszertaron, bármilyen módon is, mint főigazgató? Második kérdés az átláthatóságról szól. Ön hogyan kezelni az átláthatóságot? A az OLAF főigazgatójaként, és miképpen látja a vizsgáltak jogait. Az átláthatóság mostani értelmezésében, az OLAF feladat körében. Köszönöm szépen, Szárvama úr. Először is a számbev, európai számvőszék szerepére vonatkozó kérdés. Ez a csalás elleni mechanizmus két legfontosabb intézménye az Európai Unió közpénzei tekintetében. Az Európai Számvevőszékre vonatkozik egy döntés, amely, ha jól tudom, tavaly november óta, október-november óta van érvényben, mely meghatározza a, az Európai Számvevőszék és az alap közötti együttműködés mikéntjét és mechanizmusait. Információs heréről szól ez, mind a két fél részvételéről az információ átvételekor, és nagyon kényes kérdésekről, az információ nyilvános átételéről, illetve nyilván, ennek körülményeiről e pontos meghatározása. Ez egy jó mechanizmus, de azokat az aggályokat is meg kell beszéljük, amelyek az Olaf kapcsán felmerülnek. Az önök kép kollégái körében. Én is elmondtam korábban, hogy a legalitás határ mesdjén működik, és egy ante monitoringra van a szükség az olasz tevék, olaf tevékenységét illetően, illetve eljárás jogi eljárás iránymutatásokra és garanciákra, a hiányosságok kiküszöbölésére ami pedig az Európai Számelvőszék és az OLAF közötti együttműködést illeti. Az Európai Számelvőszék ebbeli döntése szerintem jó. Korábban is történt több külön jelentés az alapmunkájának jogi kérdéseiről is, illetve a bizottság működéséről is. Ám ha, és szerintem nagyon szükséges is ez, az eljárásjogi, eljárásjogi garanciák születnek, akkor meg kell frissíteni az együttműködést. Átláthatóságra van kérdés? Egy perc a kérdés, egy perc a válasz, sajnos, mondja az elnök asszony. Már két percet kapott. Ajala, képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném üdvözölni Kálfin urat. Ismerjük az ön önéletrajzát, tudjuk, hogy milyen sok mindent tett miniszterre, és volt az Európai Parlamentben is részt vett. A nagyon sokat tett Monti úr saját forrás csoportjában is. Itt a szakbizottságunkban mindig is azon vagyunk, Greszle asszonynal együtt, hogy ellenőrizhessük a saját forrásokat, ez nagyon fontos. Láthattuk azt, hogy áfa csalás volt az Egyesült Királyság esetében is. Nagyon fontos az, hogy az eszközöket a lehető legjobban meg tudjuk védeni a csalással szemben főként eh, az összetett eh, határ eh, területeken. Ön, mint Olaf főigazgató, átláthatóbbá tehetné ezt a rendszert, rámutathatna arra, hol veszítünk a saját forrásokból az áfacsalás miatt. Ön beszélt arról, hogy fontos a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolat is. Amikor az Olaf átad dokumentumokat a tagállamoknak, akkor gyakran elveszítjük itt a fonalat, a nyomot. Hogyan lehetne elérni azt, hogy továbbra is nyomásra követni ezeket a dossziékat? Mégpedig úgy, hogy más lesz az olaf, illetve a tiéd közötti kapcsolat. Köszönöm ezt a kérdést. Ez kicsit hasonló az a kérdés, amit Szervama úrtól kaptam. Az átláthatóság nagymértékben kötődik azon eljárás, az hogyan választjuk ki az ügyeket, ezeket hogyan vizsgáljuk meg, és hogyan szervezünk meg különböző eljárásokat az alapban. Nagyon fontos, hogy javítsuk az eljárási garanciákat, vagyis javítsuk a, a vizsgát alatt állók jogait, biztosítsuk az átláthatóságot, az objektivitást. Azt, hogy hogyan, hogyan adjuk át az ügyeket a Nemzeti Bíróságnak, csak 30% jár konkrét eljárással nemzeti szinten, ez nagyon alacsony szint. Remélhetőleg az EPO-nak itt majd fontos szerep e, fog jutni, és közvetlenül majd ide mennek ezek az ügyek. A másik dolog, amit lehetne tenni, az az lenne, hogyha a bizottság, az Európai Bizottság további politikákat e, dolgoznak ki, és ezáltal a különböző e, jogi rendszereket közelíteni annak szempontjából, hogy jelentsenek a csalásokról, de ahogy mondtam, szerintem az EPPO egy nagy lépés lesz előre. Zabajova kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm. Kárfin urat. Látjuk azt, hogy milyen tapasztalata van az EU pénzügyekről nemzeti és EU szinten. Úgy gondolja, hogy az Olafnak nagyobb szerep fog majd jutni a csalás ellenes harcban, például a közpénzek esetében, mik a legnagyobb veszélyek a család szempontjából az EU költségvetésben, az Olaf átláthatóságát hogyan kívánja növelni, hogyan kívánja a jobb kapcsolatokat kialakítani az Olaf felügyeleti bizottságában van-e erre vonatkozólag egyértelmű célja? Válasz. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az Olaf erősebb szerepe a csalás ellenes harcban. Ez meg fog történni akkor, amikor az Olaf megtalálja helyét az EPO mellett. Ez nagyon fontos eszköz lehet abban, hogy a bíróság vigyük az ügyeket. Nem minden tagállam tagja az EPPO-nak, az OLAF-nak továbbra is szereppel kell rendelkezni addig, amíg az EPPO-hoz nem csatlakozik minden tagállam. Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy a csalás a közpénzekkel szemben több dologból adódik össze, határokon átnyúló csalás, az áfa csalás, 50 milliárdra rúg az úgynevezett körbeáfázás. Évente 10 milliárdos hasonló csalás esetek vannak, itt vannak még a közbeszerzések, és nehézségek vannak a pénzügyi eszközökkel is. Ezek nagyon kockázatos területek, és az Olafnak ezzel foglalkoznia kell, ezeket erősíteni kell. Ha több időm lenne, akkor belemehetnék a részlegbe, és a felületi szerv csak 10 másodpercben. Nagyon fontos az, hogy amikor döntünk az exante monitorozásról, akkor azt a felületi bizottsággal együtt kell eldönteni, hogy biztosítsuk az a függetlenséget. Kollégi Stász, bitte. Stász kollega parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök üdvözlöm volt kollégámat. Van egy kérdésem arról, mi a hozzáállása ahhoz, hogyha a jövőbeli főigazgatója lesz az alapnak, olyan helyzettel, ha szembe kerül, hogy a saját hazáját érintő kérdésekkel kell dolgozni. Vannak van komoly politikai háttere, volt politikai szerepköre is, milyen mértékben tudna a távolságot tartani esetleges korrupciós ügyekben, vagy szabálytalanság ügyekben, ha saját hazáját érinti a vizsgálat. Másodszorban a felügyelő bizottság tekintetében Martina kérdéséhez csatlakoznék. A volt Olaf főigazgató és a felügyelő bizottság között egy komoly nézeteltérés adót, ami sértette az együttműködés ártott a munkának, és nem tudtak jól együttműködni az információ cserében sem, az láthatóságban sem. Ön ezt a helyzetet hogyan kívánja majd orvosolni? Ha adódna ügy hazámmal kapcsolatban, természetesen én nem vennék részt ezen ügyek vonatkozó döntésekben. Általában az alapfőigazgatója általában távolságet kell tartson a konkrét ügyektől. Különben nem tudna például a panaszügyekben függetlenül eljárni. Tehát ha bármilyen ügy adódna egyes országgal vagy korábbi funkcióval kapcsolatban, nyilvánvalóan nem vehet, nem vehet részt, és nem is vesz részt döntésben a főigazgató. Ismerem az előző főigazgató problémáit a felügyelőbizottsággal. Én is a szakbizottságban ültem annak idején, mikor ezzel hosszan vitáztunk. Szerintem a helyzet azért akadt úgy el, mert személyes kapcsolatokban is, és egyéb dolgokban adott a probléma, amelyek már nem állnak fent. Én jól ismerem Mulder ügyet, urat, és általában az, az felügyelőbizottság tagjait, és az ő feladatuk az, hogy az olaf függetlenséget biztosítsák, és ez rendkívül fontos. Ezért kell független legyen maga a, a felügyelőbizottság is, és ezért kell információt kapjon az olaf működéséről. Persze a konkrét nyomozati ügyekben nem vehet, vizsgálati ügyekben nem vehetnek részt, ám a testület tevékenységéről igenis tudniuk kell. De jó, kollega. Dank u wel, voorzitter. En Köszönöm szépen, elnök asszony, csatlakoznék az előttem szólóhoz, az információhoz um, való hozzáférés. A már lezárt dolgok megítélése gondot jelentett. A második kérdésem, amiről szeretnék kérdezni, sok tagállam azt mondja, azt mondják az ügyészségek, hogy ahogy az Olaf, ahogy átadja az információkat, az nem felel meg a nemzeti eljárásoknak. Milyen fajta eljárási garanciákat fognak beépíteni ennek érdekében, hogy ezt az érvet a tagállamok már ne használhassák fel? Köszönöm szépen, de Jong úr. Az egyik fontos kérdés, amit orvosolnunk kell, az az eljárási garancia, illetve az ex ante monitorozás. Az eljárási garancia kötődik a vizsgált személyek jogaihoz, a dokumentumokhoz való hozzáféréshez, ahhoz a joghoz, hogy legyen egy elfogadható időkeret, hogy legyen jog a magánélethez, és például nem lehet az éjszaka közepén egy irodába betörni és magáninformációkat begyűjteni. Nagyon fontos. Ez, is nagyon, ez része az átláthatóságnak is. Egy lehetőség az EPPO felálltával, hogy legyen ex ante ellenőrzés az EPPO részéről. Addig is ezt a munkát a felügyeleti bizottságnak kell elvégeznie, viszont megfelelő eljárási garanciákra van szükség, és én erre szeretném alapozni majd az alapmunkáját. Kollégi Zsák, bitte. Bonjour, Monsieur Kelfin. Üdvözlöm, Kelfin úr. A védelemhez való jogról kérdezném, kapcsolódva ahhoz a kérdéshez, amit most tettek fel önnek. Mikor készültem erre a meghallgatásra, néhány évvel ezelőtti Olafról szóló francia dokumentációt olvastam az eljárásairól, a munkamódszereiről. A 22. oldalon az alapjogok érintésére utalnék. Mert egyéni jogokat sértenek. A zártatlanság vélelme, és egy csomó minden másra is rámutatott az Európai Ombudsman, az Európai Uniós Szerződés hatodik cikke alapján. Például az ombudsman jelzése szerint az Olaf nem normális elemeket használ fel, hogyha például alapjogokról van szó, akkor arról is, hogy az egyes vizsgálatok során hogyan jár el az Olaf. Erre a kollégák is utaltak. Megnyugtatta minket, nevezetesen, ha ön lesz az Olaf igazgatója, nem lesznek titkos lefoglalások egyes irodákban, például informatikai jellegűek. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani azt, hogy ha például a francia földön történik mindez, akkor bűncselekményről van szó. Úgyhogy én ilyesmi dolgokat várok öntől, nem csak elvi síkon, hanem konkrétumokat, és nem tudom, hogyha ez, ezen a téren megnyugtatnak, akkor még egy gyertyát is gyújtanék önért. Köszönöm, uram. Garantálhatom, hogy az egyik nagy prioritás számomra az lesz, hogy megfelelően garantáljam az eljárásokat. Nem csak a francia bíróságok véleménye ez, az Európai Bíróság is több alkalommal mutatott arra rá, hogy a nyomozásban érintettek számára nem voltak garanciák. És az Olaf nagyon sok nemzeti hatóság szemben sokkal több lehetőséggel bír, és ez sokszor túllép az alapjogokon, illetve az európai alapjogi karta tartalmán. Úgyhogy prioritásnak tartom, hogy az eljárásokat garantáljuk. Köszönöm. Novakov kollega. Köszönöm szépen. Kalfin úr, emlékszem 2015 nyarára, amikor itt a Kont bizottságban több Olafhoz kapcsolatos ügyjel foglalkoztunk. Eléggé já, nehéz és kényes téma volt ez. Ez egyik ügy, amely majdnem 70%-át adta ki a Bizottság. ajánlásnak, hanem 70%-át nem hajtotta végre az igazgatás. Majdnem 400 vizsgálat egy reggel indult, egy napon. Azt hiszem 2012. februárinak egy napján. Elég zavaró és furcsa képet festett ez akkor. Ön hogyan tudna a jövőben elkerülni a helyzet kialakulását az olafban? Köszönöm szépen a kérdést, Novakov úr igen, ez visszatér a felügyelőbizottság és az OLAF közötti kapcsolatrendszer ügyéhez. És még egyszer elmondom, ez a kapcsolat együttműködés alapján kell álljon. A felügyelőbizottság az a testület, amely a függetlenségét biztosítja az alapnak. Itt sem értem annak, hogy ellenmondás legyen a kettő között. Tudom, hogy a korábbi ügyeknek mi volt az oka, volt egy személyes hát, nézeteltérés, illetve abban, hogy ki mit csináljon a két vezetés között. Ez mögöttünk van már. A bizottság egy fontos testület, az alap életében hozzá kell férni információhoz. Nem csak az a lényeg, hogy egy autonóm titkársága legyen, hanem a, az ex ante monitoring tekintetében is nagyobb szerepet kell kapjon, ahogy már említettem. Ez gyakorlatban is meg kell valósuljon, meg a szabályokban is meg kell jelenjem. Von képviselő. Köszönöm szépen elnézés, hogy elkéstem. A kardifi gépemet törölték ma reggel. Így lemaradtam az elejéről. Többen említették az, a bizottság kérdését. Az új bizottság és az új főigazgató egy új kezdet lehetőségét rejti, valószínűleg javul majd a helyzet. Az EVPO létrehozását illeti a kérdésem. Épp, az EPO kérdése pontosan. Fontos, hogy a, az OLAF és a Európai Ügyészség ne legyen átfedésben ne végezzen párhuzamos munkát. Az Olaf milyen feladatot kap pénzügyi az EU költségvetését illető szabálytalanságok feltárjásában, a vádemelésben és a visszafizettetésben. Köszönöm, Von úr, ami a kapcsolatokat illeti az új EPPO és az OLAF között. A jogszabály alakulóban van, és remélem az OLAF is szerepet kap, aktív szerepet. Ami hasonló lehet a helyzet, mint a tagállamokban az ügyész és a, a pénzügyi rendőrség együttműködése között, hogy egy ilyen párzomat vonjak. Az alapnak megvan minden képesség kapacitása, a személyállománya, amely képes ellátni a feladatát, és ideális esetben az EPO hatáskörében is működhet ez, csalás ügyeket egyenesen a bírósági útra terelve. Tekintettel persze arra, hogy az EPO nem teljes körű a tagállamok, nem mindegyike vesz részben, ne, ez az együttműködés nyomjának akadályoz, reméljük, hogy közelítenek egymáshoz majd. Nem lesznek párhuzamok, nem, a, nem, nem indulnak párhuzamos nyomozások és vizsgálatok, ám ott is fontos elkerüljük a a kiskapukat, hogy ne legyenek olyan területek, amelyeket egyik fél, egyik intézmény sem vállal felelősséget. Az információ áramlás is mind a két irányban kell, hogy mozogjon, az OLAF pedig felhasználhatja az EPO sokkal erősebb hatáskörét arra, hogy egyes ügyeket feltárhasson. Köszönöm. E-, enyém a következő mm, kérdés. Milyen tapasztalata van a rendőrségi nyomozások tekintetében? Nem elegendő csak a jó akarat, tudnunk kell azt, hogy milyen fajta korlátokba ütköznek azok, akik ilyen fajta eseteket vizsgálnak. Milyen jövőt lát ön a house nak A bizottság megvitatja a saját eseteit az OLAF főigazgatóságával de ilyenkor mindig felmerül az Olaf főigazgatójának függetlensége. Köszönöm a válaszát előre is. clearinghouse eljárásról kérdeztem. A bizottság találkozik a főigazgatósággal az Olafban, megmutatják azokat az Olaf eseteket, amelyek a bizottsági tisztviselőkre vonatkoznak, ez a clearinghouse eljárás. Ah. Thank you very much, Madam Chair. Uh, Köszönöm szépen a kérdését. Nincsen nyomozói tapasztalatom, viszont uh, a, a hazámban létrehoztam egy csalás ellenes uh, programot, és ismerem a európai költségvetést is eléggé jól. Számomra a közpénzekkel kapcsolatos csalás, illetve ezek integritása nagyon fontos kérdés. És nagy szakértelmem van ezen a tekintetben. A nagy kihívás most nem az, hogy növeljük a nyomozásokat, hanem hogy vagyok a többi érintettel. Én erre törekednék, és persze mi is függünk a már meglévő szakértelemtől. Ami pedig az olaf függetlenséget illeti, amikor a bizottság egyik tagjára beszélünk, Nos, a fegyületi bizottságnak ott kell lennie. Az Olaf olyankor nem lehet egyedül. Erre jött létre a fegyületi bizottság, kell egyfajta biztosíték, és ismételten akár kit is vizsgáljunk a bizottság részéről, mindig is alkalmazni kell ezeket az eljárási eh, garanciákat. Bálcsitis úr, köszönöm szépen a szót. Örömmel látom azt, hogy itt van jelölt, a jelölt. Nagyon fontos uh, posztra pályázik ő. Ő a második jelölt, akit meghallgatunk, és látom, hogy eh, hallják a tolmácsolást? It was not, good. not for German? No. No, for German. Just waiting. Ja, jetzt ist gut. Wake up. It's okay? <laughs>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 Üdvözlöm szeretettel Kalfin urat. A következő kérdésem. Említette, milyen fontos, hogy hogyan válasszák ki az eseteket, illetve említette, hogy rengeteg az áfa csalás, és ilyen jellegű csalás. Bizonyára tudja, hogy a pénzmosás, az adó elkerülés miatt mennyi az aggály és egy egész iparág épült e köré. Ha Olaf igazgató lesz, ön szerint az Olaf megfelel majd azoknak az aggályoknak, amelyekkel eddig nem olyan nagyon sokat foglalkoztak, mert nem azt szeretném, hogy egyetértene velem, de vannak olyan országok, amelyeket korruptagnak találnak, mint másokat. Köszönöm, Pirinszki úr! Nyilván az Olaf azt fogja mondani, hogy sikeresen járt el, de ami az eljárást illeti, mind az érintettek, mind a közvélemény bizonytalan, ami a mechanizmust illeti. És azt sem igazán érti senki, hogy miért választanak ki bizonyos eseteket, és nem másokat. Itt megint csak az átláthatóságra utalnék, pontosabb szabályokra van szükség ezen a téren is. És ahogy említettem, az ex ante ellenőrzése és új szabályozás kell kidolgozni. Az Európai Főügyészi Iroda létrehozásával valószínűleg egyértelművé válik majd ez az egész folyamat. De megint csak a közvélemény megnyugtatása objektív eljárás kell, hogy legyen, és szükség van erre. Nem akarom alábecsülni az Olaf munkatársainak hatáskörét, feladatát ezen a téren, de kritériumokat kell meghatározni, hogy ezek alapján válasszák ki az eseteket. Mert említette az áfa csalást. Itt kellene felépnie a bizottságnak, és Moszkovici biztos úr most ezzel foglalkozik pillanatilag, hogy erre a rendkívül nagy területre koncentráljunk. Köszönöm, Szalafranka a kollega a következő parancsoljon. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Az előző jelölthöz hasonlóan egy volt európai parlamenti képviselőt üdvözölhetünk itt meg itt köreinkben. Két kérdésem lenne önhöz. Ami az Európai Uniós alapokat illeti, pénzügyi alapokra gondolok, elegendőnek tartja ezeket, amelyek segítségével fel tudunk lépni a csalásokkal szemben? Említett a prioritásokat, illetve a kritériumokat. Kérem, részletezni ezeket? A másik jelöltől is megkérdeztem, hogy ezzel a szakbizottsággal milyen kapcsolatot kíván kialakítani. Biztos vagyok benne, hogy nyitott lenne az együttműködésre velünk ezen szakbizottság mandátuma során. Milyen kritériumokat tartana prioritásnak ezen a területen? Köszönöm. Köszönöm a kérdését, Szala Franka úr, hogy a források elegendőek-e? Hát, fe, ha ezt a kérdést felteszi bármilyen ö, fórumon, mindenki azt fogja mondani, hogy ha még több lenne, az jobb lenne. És itt kevesebb, mint 6 millióról beszélünk. Jó lenne még egy 20. A vámszervekkel és egyéb érintettekkel való együttműködés előre lendítése érdekében nem hiszem, hogy álmodozhatnánk szélesebb körű forrásokról. Az ajánlások sokkal több, többet tartalmaznak, mint ahelyett az Olaf költ. Feltételezem, hogy az Olaf a rendelkezésre álló kereteken belül kell, hogy tevékenykedjen, ami az emberi előforrásokat illeti, attól függ, hogy az Európai Főügyészi Hivatal és az OLAF között hogyan történik majd meg a munkamegosztás. Én öt évig tevékenykedtem ebben a szakbizottságban, ez bizonyítja, hogy rendkívül fontos a kapcsolat az Európai Parlamenttel. Az, az egész OLAF azért jött létre, hogy megnyugtassák az állampolgárokat ugyanígy kell, hogy működjön ez az Európai Parlamenttel is, főleg a költségvetési elnőzési szakbizottsággal. Ez megint csak teljes nyitottságot feltételez, és ugye átláthatóság, szabályok, ezekre gondolok. Nem a konkrét vizsgálatokra gondolok, mert ugye végül is vizsgálati szervről van szó, de ami az esetek kiválasztását, az ajánlásokat illeti, más intézményekkel való kapcsolatot, beleértve a főgyészi hivatat. Ezt meg kell beszélni, és az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának jóvágyására van szükség. Egyébként az OLAF nem teljesíti azokat a feladatokat, amelyeket megszületett. Köszönöm. Meghallgatás végére érkeztünk. Köszönöm szépen, hogy eljött és választakodott nekünk. Most megyünk tovább. Köszönjük, hogy eljött még egyszer. Korpedulat várjuk. Üdvözöljük! És ha kész, már is megadom önnek a szót. Parancsoljon! Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon szépen köszönöm, hogy adtak lehetőséget arra, hogy megosztam önöket, önökkel az európai csalás elleni harc az alap működésének jövőbeli elképzeléseit, a motivációm, tapasztalataim, azok, amiről szeretnék beszámolni. Utóbbival kezdeném. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Egy komplex, kényes és összetett szervezetése, mint az OLAF, széles körű szakmai, irányítási és emberi tapasztalatokat és tudást igénye. Nem lehet improvizálni ezen a poszton. Mielőtt olyan jelöltre van szükség, aki minden részét ismeri ennek a munkának, mint a szakmai munkám során az alap a közpénzek, a gazdálkodás szabályosságát vizsgáltam, aztán az afrikai Fejlesztési Bank és annak Audit Bizottsága elnökeként csalás elleni szakpolitikákat terveztem, hajtottam végre, kockázati stratégiákat dolgoztam ki, Nem meglehetősen nagy kihívás jelentő nemzetközi környezetben. Most pedig a szembevőszék vizsgálójaként a költségvetést érintő csalások kivizsgálásával foglalkozom. Alig telik el olyan hét, amikor nem adom át egy-egy adminisztratív vizsgálat eredményét annak a testületnek, amely a jövőbeli európai ö, ügyészi hivatal francia megfelelője. Ugyanakkor rendkívül szenvedélyesen elhivatott vagyok Európa mellett. Franciaország állandó képviseletén voltam tanácsos gazdasági téren, és mindent megtettem annak érdekében, hogy közösen sikerre járjunk a közérdekében. Végül pedig koordináltam az indiai és tunéziai területeken is. Kérdezhetik tőlem, hogy a múltam esetleg érdekellentétet jelente. Egyáltalán nem. Szerintem nagy a konver konvergencia, hiszen ezt a feladatot nem lehet helyesen ellátni, hogyha túlságosan kapcsolódik valaki valamilyen előzetes területhez. Nagyon fontos, hogy teljesen függetlenül lássa el az Olaf a feladatát. Ez persze azt sem jelenti, hogy elefántcsont toronyba kell zárkozni. Mindig is csapatban dolgoztam, ezentúl is így fogok nyitott módon. Ami pedig a az Olaf jövőjét illeti. Bevezetőben három fontos szót szeretnék kiemelni. Mandátumom ABC-nek nevezném ezt. A az elszámoltathatóság, a B a bátorság, és a C a bizalom, az angol szavak első betűje. Gyakorlatilag az érem két oldaláról van szó, ezért fontos az elszámoltathatóság, főleg az OLAF felügyelőbizottságával kívánok együttműködni, a tagállamok hatóságaival, önökkel, természetesen az Európai Parlamenttel, és a jövőben a főügyészi hivatallal. Óriási kihívás ez, de lehetőség is. Hogy az OLAF lehetőségét növeljük, de ugyanakkor megfelelő szankciókat is kiszabjunk, ha szükség van erre. Bátorság. Bátorság van szükség a megfelelő fellépés érdekében, hogy mindenki megfelelően változtasson dolgokon, ha szükség van erre, hogyha, hogy olyan eseteket válasszunk ki, amelyek többletértéket képviselnek, és megfelelően nyomó kövessünk minden esetet. Végül a bizalomra térnék ki. Szeretném, hogyha visszatérne a bizalom és a kiválóság, hogy hidakat verjünk, hogy a, megtaláljuk a tehetségeket, hogy felhasználhassuk a, a mesterséges intelligenciát a csalók felderítésére, hogy meggyőzzük az európai állampolgárokat arról, hogy a csalás és a korrupció már a múlté, és teljes mértékben bizalmukat helyezhetik az európai intézményekbe. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! hogy ezen nehéz időkben sikerre járjunk. Szükségem van a támogatásukra. Cserében teljes mértékben számíthatnak rám. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm, kollégám Závama. Závama kollega kapja meg az első kérdést. Igen, köszönöm Kruger úrnak a bevezetőjét. A kérdéseim angolul lesznek Először is lát-e megerősített szerepet a szemvőszéknek az OLAF vizsgálatainál? Úgy gondolja, hogy most van-e szerepe a szemvőszéknek, és mit lehetne tenni ennek érdekében? A számvevőszéknél is nagyon sok lehetséges információ van bizonyos esetekről. Második kérdés, az átláthatóság Ön hogyan bánna az átláthatósággal az alapnál, és mit gondol a vizsgáltak jogairól? Ön szerint teljesülnek-e a jogaik? Ugyanis ez nem túlságosan átlátható. Köszönöm. Yes, sorry. I begin with your... A második kérdésével szeretném kezdeni. nagyon nehéz egyensúlyozni a szükségszerű titoktartás, a tanúk védelme, az informátorok védelme, illetve a személyes adatok felhasználása között. De szerintem a két célkitűzést egyszerre kell követni, nem lehet egyiket a másik elé helyezni, mert különben nem lesz jó a nyomozás, és nem lesz jó ezt nem lehet felhasználni. Ami az átláthatóságot illeti a kapcsolatban, hogy az Olaf mennyire tehát erről már beszéltem, szerintem ezt itt növelni kell majd. Az első kérdésre rátérve az együttműködésre, persze, hogy meg kell jobban osztanunk azt, amit teszünk ma, hiszen a tudás az nem csak az olaf vagy a számövőszék tulajdona, hogyha nem osztjuk meg a, a tudásodat a tagállamok között is, akkor mindenképpen veszítünk a csalókkal szemben. Ennek Ayala asszony, tessék. Köszönöm szépen, üdvözöljük itt Kruger úr. Hallottuk azt, hogy az állandó képviseletnél is dolgozott, mi volt a tapasztalat a parlamenttel, vagy az alapba. Azt is hallhattuk, hogy a rendőrségbe jöhet a parlamentbe, és átvizsgálhatja a képviselők irodáit, hogyha egy biztos például visszaél a dohányjal, akkor az olaf egy eszköz lehet, Ezt a bíróság azonban többször bírálta, hiszen a vizsgált személyek jogait nem vették figyelembe. Ön mit gondol erről? Tunéziában is dolgozott, a Benalié családdal és gond volt a korrupcióval, az emberek kétségbe esettek voltak. Mit tudott tenni azon idő alatt, amíg ön az afrikai bankért felelt? Válasz, köszönöm szépen gyakran voltam kapcsolatban az Olaffal karrierem során, Korszikáról is válaszolta meg az Olafnak kérdést. Ezekről a kérdésekről nem beszélhetek ma, de érdekes látni azt, hogy az ember már akkor is kötődik az Olafhoz, miatt még ide jönne. Kereskedelmi kérdésekkel, transatlanti kérdésekkel foglalkoztam. Az állandó képviseleten nem foglalkoztam a csalás de sokat tettem annak érdekében, hogy a kereskedelmi megállapodásokban legyen egy olyan rendelkezés, hogy felállásra lépni a korrupciós csalás ellen. Amilyen, amit ön elmondott a Dali esetről, nagyon nehéz ebben az esetben, hogyha valakit megkérdezünk arról, hogy ismerte az esetet, akkor már nem tudják az ember, hogy ki volt hibás, ki volt a rendőr, ki volt a rabló, nagyon homályos a kép. Pontosan ezért eh, ragaszkodom ahhoz, hogy soha nem szabad elfeledni azt, hogy mit kell tenni eljárás szempontjából. Bizonyítékot kell találni úgy, hogy megfelelő legyen, mert hogyha nem megfelelő utakon találjuk meg a bizonyítékot, akkor elveszítjük a hitelességünket és ezt soha nem szabad engedni. Administratív szervezetre van szó, vannak korlátaink, és néha át kell ezt adnunk a bűnöldöző szerveknek, az igazságügyi, igazságszolgáltási szerveknek. Ők tovább kutakodhatnak, de soha nem szabad csak úgy kiragadni bizonyítékot a beleival kapcsolatban. Igen, láthatjuk a korrupció hatását egy országban, mert nem csak az volt a hatása ennek, hogy egy forradalom volt, ennek az a hatása, hogy az emberek már nem tudtak iskolába járni. 30 évvel ezelőtt Tunéziában magas volt a fejlettség szintje, volt foglalkoztatság, aztán korrupció volt csalás, és hogyha a a közpénzeket eltérték a céljuktól, akkor egy általános káosz jön létre. Thank um, uh, asszony, köszönöm. Az mi szakbizottságunk az olaf egyik legfontosabb ügyfele stakeholdere. Hogyan biztosítja azt, hogy a mi szakbizottságunk tagjai folyamatos tájékoztást kapjanak a folyamatban levő alap, alapvizsgálatokról, és lát-e javítani valót az információ cserében, áramoltatásban a szakbizottságunk felé. A második kérdés pedig inkább az irányító szerepét illeti. Az Olaf főigazgatójaként ön vezető, igazi vezető kell legyen, menedzser és vezető. Hogyan motiválná a kollégáit a kitűzött célok elérésében? Hogyan írja le magát, mint vezetőt? Köszönöm szépen. Nem szoktam bírálni, de szerintem sokat lehetne javítani az OLAF és a KONT bizottság közötti együttműködésben, különösen a vizsgálatok eredményét illetően. Nem csak az átláthatóság kérdése ez, vagy az információ mennyiségét illeti ez, hanem a minőségét. Nagyon szorosan követtem az önök vitáit, jelentését a PIF jelentése kapcsolatban. A PIF jelentésen nagyot lehetne javítani. Meg vagyunk győződve erről. Hogyan lehet három esetből statisztikát csinálni? Hát sehogy sem egy ország vonatkozásában. Az adatok nagyon fontosak a szakpolitikai tervezésnél, a reagálásnál, a csökkentésnél, vagy a felmérésénél. Tehát nagyon örülök annak, hogy, a hogy van egy európai parlamenti külön szakbizottság erre, és az igazgatást ráveszik arra, hogy jó eredményeket érjenek el, érjünk el. Ami a vezetést illeti, az irányító szerepet, én, én kollektívában dolgozom, meghallgatom az embereimet, motiválom őket, világos irányítást adva, iránymutatásokat adva az Olaf személyzetnek éreznie kell, hogy, hogy foglalkozunk velük, büszkék lehetnek arra, amit csinálnak, erős hivatalban fognak dolgozni, világos iránymutatás mellett együtt fogunk haladni. De ez kell az önök támogatása is. Ahogy bemondtam vezetőmben, nagyon nehéz időket élünk, az IPO is most áll fel, az EPO is most áll fel. Ha sikerrel akarok vinni, akkor együtt kell sikerül vigyük ezt a folyamatot. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Jó estét, Krüger úr. Üdvözlöm. Ön francia. Az, ha az Olaf főigazgatója lesz, és mondjuk a hivatalba befutnak olyan ügyek, amelyek kapcsolódnak Franciaországgal, francia állampolgárokkal, ön hogyan viselkedik én esetben majd? Független lesz, vagy, vagy nem lesz független? Aztán az, a data mining és a mesterséges intelligencia tekintetében elmondaná, említette ezeket, hogy pontosan mit ért ezek alatt, és ennek kihasználásában. Az a benyomásom az ön elődje, vagy esetleges elődje Dalil kapcsolatban, hogy vajon kezdeményező lesz inkább, vagy pedig reagáló inkább az önvezetési stílusa? Thank you very much. Three questions, so... Három kérdést kaptam. Franciászokat illetően én pártatlan leszek. A mai munkámban is van sincs nagyon sok barátom Franciaországban. Azért láthattam el ezt a feladatot, mert előtte tíz évig külföldön éltem. Tudom, mi a függetlenség és a pártatlanság. És azt is tudom, mi a számon kérhetőség. Ezért én nem leszek egy magányos kalboly, nem azt csinálom, hogy magányosan harcolok, és nem mondom el senkinek, mit csinálok. Nem így képzelem el a munkámat. Az állampolgárokat képviselve átláthatóan fogok működni, ám nagyon-nagyon pártatlanul. Nincs kétségem a felől hogy ugyanolyan pártatlan leszek, mint, mint a francia vállalatok és költségvetés ügyében most eszem. Az adatbányászás és a, a ha, ha lenne időm kifejteni az ABCD-jét a, a, az elképzelésemnek, az, az adat vizsgálat van az egyik. A francia számbevőszégnél percek alatt ki lehet keríteni egy áfa körbáfázás problémáját sokszor több száz millió euró fordul meg ilyenekben. Ám hogyha nem tudjuk a stakeholderek között megosztani ezt az információt, és ez a legkényesebb része a dolognak az adópolitikában, ha nem tudunk beleást magunkat ezekbe az adatokba, a legjobb minőségi és leggyorsabb mesterséges intelligencia eszközökkel, akkor elvesztünk. Olyan gyorsan mozog a, a cél. Olyan ez Ugye, tudjuk, amikor először megverte Kasparovot a, a sak automata, emlékszünk arra, a mai új generációs automatáknál fél óra alatt tanulja meg a sakk játékot az automata, és úgy veri Kasparovot. Követni kell tehát ezeket, és a kockázatokat így kell kezelni, mert nem lehet mindent kivizsgálni, rangsorolni kell a vizsgálatokat kockázatelemzés alapján, és ehhez kell a mesterséges intelligencia. a pro és kontra témákban kiegyensúlyozott kell legyen a vizsgálat. Nem lehet Nem lehet. Minden figyelembe kell venni annak érdekében, különösen egy bírósági ügyre való ajánlásnál megáll a dolog majd, hogy kéne újra vizsgálódnia majd az ügyészségnek, amikor elég kerül a dolog. De Jong úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Visszatérnék arra, hogy mennyire fontos az érdekelentetések megelőzése. Az alapnak a tagállamok felé is van felelőssége, de a bizottság felé is van felelőssége, például a bizottságon belüli adminisztratív kérdésekben. Mi a helyzet a bizottsággal? Hogyan fogom majd együttműködni a bizottsággal olyan esetekben is, amikor a bizottság Kínában követnek el csalás. Sokan beszélnek arról, hogyan gyűjtik be a bizonyítékokat, hogyan történt ez a múltban a tagállamok esetében. Az ügyészségek számára ez gond volt, hogy ezt átvegyék. Van-e lehetőség arra, hogy legyen külső elnőzés, vagy mi lesz majd a belső elnőzéssel esetlegesen? az érdek ellentétek és az eljárási garanciák. Köszönöm a két kérdését. Nagyon érdekes az, hogy az Olaf két lábon áll, egy részről a rendőrség, illetve a nyomozás. Ez a két dolog egymással összefügg. Sokat lehet tanulni a nyomozóktól, illetve az is jó, hogyha a megelőzés jól működik. Hogyha nyomozóként lépünk fel, akkor teljes mértékben függetlenek vagyunk, ez így van, így volt az alap kezdetétől kezdve, ami egyébként visszament egy bizottságot érintő ügyig. Okosnak kell lenni, meg kell hallgatni a rendőrséget, partnerek kell lenni a rendőrségnek, de nem szabad, hogy befolyásoljanak bennünket, amikor nyomozást folytatunk a bizonyíték begyűjtése, eljárási jelentések, ez nagyon-nagyon fontos kérdés, az óriási pont számomra. Szeretném felvizsgálni a 2013-as Olaf rendeletet, meg kell találni a módját annak, hogy ezt erősítsük, hiszen nem lehet az, hogy egy jól elvégzett, elvégzett munka után a tagállamok nem követik ezt a munkát, vannak olyan tagállamok, amelyek újra elvégzik ezt a nyomozói munkát, ezzel időt veszítenek el. Nagyon kevés Olaf ajánlás kerül nyomonkövetésre, meg kell ezt változtatnunk teljes mértékben. Sák úr. Oui, euh, bonsoir, monsieur Krüger. Jó estét kívánok, Krüger úr, üdvözlöm itt a szakbizottságban. Az olaf függetlenségéről kérdezném. Mert ha az elméletet nézzük, és a szövegeket, akkor azt látjuk, hogy az Olaf, az Olaf függetlensége a 3-as, 4-es, 5-ös cikkekben található a 2019-es döntésben, a 19-es döntésben, 1989-es szabályokról van szó, de néhány évvel ezelőtt a francia szenátus készítette egy jelentést a független hatóságokról. Nyilván itt francia közigazgatási szervekről van szó, de nyilván felmerült az Olaf kérdése is. És egyetemben az állt benne, hogy nem független a francia kritériumok alapján felmerült ez a probléma is, hogy mi a helyzet az OLAF, illetve a felügyelő bizottságok közötti kapcsolattal. Nyilván az a feladat, hogy a függetlenséget biztosítsák, hogy ezt a kritériumot tiszteletbe tartsák, de hát úgy tűnik messze vagyunk ettől. Ha a többszörösen kiadott felügyelő bizottság jelentéseket vizsgáljuk és hát eléggé erős terminológiát is használtak, mert az elődjét a legutóbbi felügyelő bizottsági jelentésben tisztességtelennek bélyegezték. Ön mit kíván tenni annak érdekében, hogy a helyzeten változtasson, hogy megfelelő függetlenséget biztosítson az Olaf számára, erre szükség van a munkájához, mert ugye adófizetői pénzekbe is kerül ez, illetve az előjárás ellenőrzője által készített jelentés még mindig a szekrényben van. Köszönöm ezt a két fontos kérdést. Ami a felügyelő bizottságot illeti az Olafnál, tényleg azt szeretném, hogyha gyümölcsöző kapcsolatok alakulnának ki, és szerintem erre van is lehetőség. Úgy gondolom, hogy a bizottság elnöke minden meghallgatáson jelen volt, ahol eddig én is ott voltam, és mindig is őszintén fogalmaztam, hogy nem értek egyet azzal mindig, amit a felügyelő bizottság javasolt, de ugyanakkor nem lehet egér-macska játékot sem játszani a, to- a továbbiakban, hogy bizonyos információkat visszatartanak, és kicsit groteszken ö, fordulnak az igazságszolgáltatáshoz. Teljes átláthatóságra van szükség, ez adó az Olaf kezében is, és a 2013-as rendelet is ezt írja elő. Ezt teljesen pozitívan kell elérni, és mindenre kész vagyok, hogy a munkamódszereket eh, a felügyelőbizottsággal egyeztesen. Ami a függetlenséget illeti. Be kell vallanom, hogy érdekesnek találom eh, ezt a két lábon állást, eh, úgyhogy az ember egyik lábbal a tengerben, másik lábbal a tengerparton áll. Ez ugye a megelőzés és a vizsgálati területeket jelenti hogyha megbíznak bennem, és engem választanak meg igazgatónak az Olafnál, semmi kétség nem lesz, ami az elő, a, az elkerülését illeti a csalásoknak, nyilván mindenben együttműködünk, teljesen függetlenek. Köszönöm szépen, Novakov kollega parancsolja. Thank you very much, Chair. Köszönöm. Holnap a plenárisra jön Macron elnök úr, hogy európai jövőről beszéljen. Ő már a kezdetekben megígérte azt, hogy egy mi reformot kíván végrehajtani az EU-ban. Gondolja e ön, hogy ön ezt majd befolyásolja, hogyha az Olaf főigazgatója lesz. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ami az Olafot illeti, már így is nagyon nehéz a feladat körünk. az EPO két év múlva áll, néhány hónap múlva itt az úgy rendelet. Az embereket motiválni kell. Az európai állampolgárok úgy vélik, hogy sokkal nagyobb a korrupció és a csalás az EU-ban, mint tíz évvel ezelőtt. Lesz még egy jelentés, és, és ez sem fog jó hírekkel szolgálni az alapot illetően. Tehát szerintem mert így is sok a munka, lesz teendőnk az elkövetkező években. Hogyha emellett még strukturális reformokat is be kell indítani, ami az Olafot illeti, persze részt veszünk már ebbe aktívan, de úgy vélem, hogy az MFF-et kifejlejtettem, Macron úr nagymértékben részt vesz ebben, és ez nagyon érdekes téma, és az előttünk álló viták nagyon gazdagok lesznek, hiszen ennek itt van a költségvetési eredmény, az Olaf vizsgálatok sokkal keményebbek lesznek, és ismét, ismételték majd mesterséges intelligenciát kell alkalmazni, von úr. Kösz... Köszönöm szépen, Kruger úr a magyarázatát, amit az alap völgyelőbizottságról beszél, mondott, fontos volt, és voltak, voltak itt nagy gondok korábban. a múltban. az érdekelne, hogy az ön nézete szerint mi lenne, mi volt a gond, mi okozta a kapcsolatrendszer leromlását, a volt főigazgató és a az a között, és miképpen képzel a jövőjét ennek. Ez első kérdés. Második kérdés az EPO ügyében. Mindenki tehát el kéne kerülni a megkettőződéseket az alap és az EPO munkájában. Hogyan biztosítaná ezt? Köszönöm. Számomra az EPO-val kezdeném. A megkettőződés lehetőséget sok vitát kavar, de ez nem ez a fő kérdés. Nekem a tapasztalatom a, a az ügyészségi szervekkel, amelyek pénzügyi nyomozásokban működnek. Mielőtt valaki átad egy, egy, átad egy ügyet a bíróságnak, ki kell érlelni, úgymond. Ez a fő kérdés. Ez nagyon sok finom hangolás kell, mert ott túl sok időt tölt valaki egy ügyjel, túl későn adja le, adja át az ügyészségnek, fennáll a kockázat annak, hogy az ügy túl sok administratív eljárást hordoz, és újra kell csinálni az egészet. Ha viszont túl azonnal átadjuk mert a szabályozást így is lehet érteni, akkor az EPO elöntik a nem kiérlelt, kidolgozott ügyek. Különösen, mikor a Bécsi csúcs után a terrorizmus finanszírozással is megbízzuk az EPO-t, ahogy az akkor eldöntetett. Tehát nagyon sok tapasztalat és finom hangolás kell ahhoz, hogy a, hogyan folyik az interakció az EPO-val. Attól is függ persze, hogy az EPO mire kér fel bennünket, milyen komplementer információra. Ehhez is nagyon sok finom hangolás kell. Nem lehet, nagyon nem olyan könnyű bírósági járásokban együttműködni. Nem lesz ez könnyű téma tehát. Ami a felügyelő bizottságot illeti. Az első kérdése. Kettős az ügy. Egyrészt nincs elég információ, információ hiány volt, ez nem engedhető. Sokkal áthatatóban kell működnünk a felügyelőbizottság előtt is. Ám a felügyelőbizottságok is voltak olyan igénye, meg túl messzire mentek. Meg kell tenni azt a munka egyensúlyt, ahol mindenki mind a, mind a két fel egymást tiszteletben tartja. Stehovszki Vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy kérdésem ami ahhoz kötődik, hogy az Európai Bizottság auditjai nem működnek jól, nem találnak problémákat, aztán az Olaf pedig rábukkant ezekre a problémákra. Mit gondol arról, hogy a sok auditot negatív eredménnyel zártak, és utána pedig az Olaf vizsgálata után pozitív volt a vizsgálat a csalások esetében. az Olaf ez, információt fog -e cserélni, hogyan kívánja ön az Olafot sokkal láthatóbbá és láthatóbbá tenni. Köszönöm a kérdését, nagyon fontos pontra mutatott rá. Amiatt szerettem volna jelentkezni erre a posztra, láthattuk, hogy mennyi ajánlás volt, és mit tettek ezekkel kapcsolatban. A dolog egy része az az, hogy viszonylagosan átmondásos eljárás van, és ha nem zárnék le egy ügyet úgy, hogy, hogy nem lenni biztosabban, hogy megértettem mindenkinek az álláspontját. Ugyanis, hogyha egy jelentést kiküldünk, aztán kiderül, hogy ebben tényi hibák vannak, olyan dolgok vannak benne, amelyeket soha nem hagynánk jóvá, például a pénzvisszatérítés mértéke, akkor nagyon nehéz felelő felvizsgálatot tartani, mert a kezdettől újra kell mindent kezdeni. Tehát ezért nagyon fontos a párbeszéd, és sok gondot el lehet kerülni akkor, hogyha jobban folyt jobban folytatunk párbeszédet egymással. Bácsi Tisz úr. Első geremel pirmininke, geremel kandidáte. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Úgy tűnik, hogy a fő célunk és az ön fő célja az, hogy egyre kevesebb csalás legyen. Ehhez szükség van a tagállamokkal való szorosabb együttműködésre. Most már hamarosan 27 tagállamunk lesz, és minden egyes tagállamunkban választások lesznek, új politikusok, új kormányok alakulnak, és így változik a politika is. Ön szerint a jövőben nem lehetséges az, hogy biztosítanunk kell az Olaf szorosabb együttműködését a kormányokkal, illetve a tagállami államfőkkel annak érdekében, hogy mindannyian egy módon gondolkodjanak a megelőzésről, hogy megegyezzenek arról, hogy az Olaf milyen adatokkal rendelkezhessen, hogy az Olaf önmaga dönthessen, hogy beindítsa-e a vizsgálatot, és ne kelljen senkitől engedélyt kérnie erre. Köszönöm. Nehéz feladat ez, de mindenképpen foglalkoznunk kell vele. Nos, a tagállami szerep a bevételek, a kiadások terén nagyon fontos. De nagyok a különbségek a tagállamok között. A tagállami koordinációs egységek, amelyek a csalással kellene, hogy felvegyék a harcot, nem olyan aktívak, mint kellene. Úgyhogy reaktívabb hálózatot kell kialakítanunk, annak érdekében, hogy ha valamilyen jó ötlet születik valahol, máshol is beszéljünk a legjobb gyakorlatról. Ugyanis, ha az Olaf vizsgálati hatásköreiről merül fel valamilyen kérdés, születik egy jelentés és egy megoldás valahol máshol, akkor a megoldásról mindenütt legyen szó. Vannak tagállamok, amelyek nagyon jó eredményeket tudnak felmutatni a csalás elleni harc terén, és ezt szépen végig lehet vezetni egyes eseteken, anélkül, hogy a teljes képet láthatnánk. Ezen változtatni kell. Köszönöm. Nekem három kérdésem van. Van-e ismerete, van áttere rendőri vizsgálatokról? Aztán a clearinghouse eljárások kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak? Vannak ének. Ugye havonta vannak megbeszélések a főtitkárságról és a bizottsággal, az Olaf ügyekről, a bizottság tisztviselőkkel. Így felmerül a, a hivatal függetlenségének kérdése, a harmadik kérdés. Vajon a francia kormány támogatja az önjelölését? Az utolsó kérdéssel nem remélem, és úgy tudom, hogy igen. Ám én nem egy francia kormány döntés terméke vagyok. Én magam indultam. Egy unalmas ülésen az iPhone-omat böngészve találtam a, az állásajánlatot magamtól, és nekivágtam ennek a kalannak így jelentkeztem. A Clearinghouse egy nagyon kényes kérdés, mert lehet ugyan a nyomozati hatáskörre való behatásnak tekinteni, ám ugyanakkor jelenti ez azt is, hogy egy jelenmondásos lezárás akkor egy ügynek meg kell beszélni. Azért nem feltétlenül értünk egyet eh, egy teremben ülve, és nem feltétlenül azzal távozunk a teremből, hogy megfeledkezünk a, a, a felhatalmazásunkról és kötelességünkről. A politikai exponált személyek tapasztalata az, és ezt ismerem, hogy vagy elfelejtik a, a vizsgálati kötelezettségüket, és nem is vizsgálódnak, vagy épp ellenkezőleg idegesé válnak, és ott keresnek, ahol nem lehet találni semmit. Meg kell vizsgálni. Mi a helyzet? Alkalmazni kell az eljárásokat, megfelelő vizsgálatot, és a house ebben hasznos lehet. A rendvédelmi, rendőri vizsgálatokkal kapcsolatban kettős tapasztalatom van egyrészt a a francia szembevőszék munkatársaként gyakran veszek részt bírósági ügyekben és ügyészségi vizsgálatokban, ahol rendőri nyomozás is folyik, rendőrségi nyomozás is. Ilyenkor tehát a rendőri nyomozókkal együttműködök. És ez eléggé szokásos ez, a rendőrség együttműködni, de az ügyészségi rendszeren keresztül a munkámban, és én ellenőrzöm a rendőrséget, ellenőriztem egy korábbi, a korábbi posztomon, úgyhogy elég jól ismerem a rendőrség működését. A francia közpénzek rendőrségi felhasználását ellenőriztem. Köszönöm szépen, ezzel zárjuk a meghallgatást. Köszönjük, hogy eljött. Megyünk tovább. Köszönjük. Wir haben den Herrn Mlitzke als letzten. Kommt der... Mlitzke úr az utolsó,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 können gleich anfangen, wenn Sie mögen. Kezdjük, hogyha gondolja, ha készen áll. Bitte schön. Parancsoljon. Uh, distinguished delegates, distinguished members of this house. Uh, tisztelt képviselők, örömmel mutatom be önöknek az előadásomat az uh, Olaf igazgatói posztjára. Az első kérdés az az, hogy mi az OLAF, illetve az EPPO közötti kapcsolat. Az EPPO szerepét egyértelműen leszögezik um, a, abban, hogy fel kell lépnie az EU érdekeivel ellentétes csalással szemben, így minden ki, kiegészítő szerepe van, és nem lehet megkötöződés. A büntetőjogi eljárások egyáltalán az EPP-hoz mennek az Olaf szerepe is meg fog változni. Az Olaf szerepe főként jövőben administratív nyomozás lesz, beleértve az EU munkatársak közlemeni nyomozás is, illetve az olyan áfa esetben, amelyek nem határokon átnyúlóak. Ez a nyomozati része a munkának. Az Olaf munkája a jövőben véleményem szerint sokkal inkább a politikai koherenciát fogja támogatni, a kapacitás képítése lesz, a korai felismerés, felderítés, illetve az információ gyűjtése. A 101-es cikke az EPPO rendeletnek egyértelmű. Ez arról beszél, hogy meg kell könnyíteni a koordinációt, illetve arról beszél, hogy támogatni kell az EPPO. Tehát nincs verseny, csak egyértelműség van. Hogy mit fog ez jelenteni? számomra, ha én lennék a, ha engem választanának erre a posztra. Gondolnom kell arra, hogy ez milyen hatással fog járni az Olaf munkatársaira. Az Olaf munkatársai, ahogy ezt én látom, és sok, sokkal így működik, ők büszkék arra, amit tesznek, és egy félig ügyességi irodában dolgoznak. És az, hogyha csökkentik a számukat, akkor ez félelmet kelthet, és hátráltathatja a munkatársakat. Egyetlen módja van annak, hogy előre haladjunk. Ha én lennék a főigazgató, akkor a munkatársoknak egy újfajta relevanciát tudnék felkínálni. Ez lehetne például a karrier fejlesztésé, például az EPP irányába, még kell tenni, hogy a jövőben a szerepek sokkal inkább képlékenyebbek lesznek, és visszatérve az első pontomra, sokkal inkább egymást támogatóak lesznek. Mit tehettek én annak érdekében, hogy felhasználjam mindezek érdekében a személyi szakmai tapasztalatomat? Az Olaf egy új időszakra kell, hogy felkészüljön, ehhez mindenképpen mérsékletességre és vezetőségre e, van szükség. A mértékletesség a nehéz időkben, ez volt a vezérmotívom a munkám során. Az, öt éven át voltam az ENSZ békefenntartó misszionál e, is, és mindig is arra törekedtem, hogy, e, hogy a gondjaikkal eljönsenek a munkatársak, és a régi új vezetőség között hidat képezzek Nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta um, kapcsolat a többi EU intézménnyel is, például az önökével. Ha jól tudom, jelenleg um, nem jó a kapcsolat, de um, most már új szerepe van az Olafnak az EPPO-val együtt, és ez új um, lehetőségeket nyit, nyit a több együttműködés irányába, annak irányába is, hogy javuljon a kapcsolata felül vizsgálati bizottsággal a kapcsolat illetve hogy javuljon az önök szabadságával is a kapcsolat. Mit tudok én még felkínálni? Azt hallottam magamról, hogy környezetokos vezető vagyok, össze tudom gyűjteni az embereket, és képes vagyok hálózatokkal dolgozni. Az Olaf főigazgatói poszt egy magányos poszt lehet nem csak az OLAF igazatokkal kell hálózatot képezni, minden munkatársal, a bizottsági munkatársokkal, az önök szabizottságában, a tanácssal, és eh, az ajtó mindig nyitva áll, hogyha szükség van a tapasztalatomra, és akkor is, hogyha én ta- tanulhatok. Egyértelművé teszem azt is, hogy én szeretnék tanulni. Mit tudok én még felmutatni? 15 éven keresztül a multinacionális cégeknél nyomozásokat folytattam, olyan országokban, ahol kulturális különbségek voltak, különböző vallások, vélemények voltak, és ezt csak úgy lehet átidalni, hogyha finom, de határozott lépéseket teszünk. Gyakran feltette az önök szabadsága azt a kérdést, hogy hogyan lehet garantálni a vizsgált személyek jogait. Én foglalkoztam ezzel, mert bíróként erre törekszik az ember, a védelem, illetve a vádkozó között megpróbál megfelelő egyensúlyt létrehozni. Még fontos lehet tudniuk azt, hogy két fiam is van. Dolgoztam-e európai e, politikai területen? Nem, nem dolgoztam európai intézményben, és nem voltam vezető tisztviselője sem egy kormánynak. De 15 éven át dolgoztam az ENSZ, illetve a WHO-nál, a jemeni etikai konfliktusokkal, a szíriai etikai konfliktusokkal is foglalkoztam. Az európai politikai környezetben 9-10 évvel ezelőtt az ENSZ és az EU közötti vizsgálati csapatot is vezettem, és a koszovói energia céget, illetve a prisztinai repülőteret vizsgáltuk meg. Nincsen érdekellentétem, és örömmel válaszol meg a kérdéseit. Elnök, köszönöm szépen. Első Elsőként ma úr kérdez. Thank you, Chair. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen bemutatóját, Innentől kezdve angolul folytatom. Az Európai Számvevőszék szerepét milyennek képzeli el az OLAF vizsgálatok során? Meg kellene erősíteni? Vagy elegendő teret kap-e, és mit intézkedne ezzel kapcsolatban? Aztán átláthatóság. Összességében, mint Olaf igazgató hogyan látja ezt? Hogyan látja azoknak a jogait, akikkel kapcsolatban folyik a vizsgálat? A jelenlegi nem túl átlátható, ha fogalmazhatok így, Olafnál mi a helyzet ezzel? Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseit, uram. Ami a szembevőszéket illeti, ez rendkívül fontos kérdés az Olaf új szerepét illetően. Támogatni kell a főügyészi hivatalt, meg kell erősíteni az együttműködést. Az ENSZ-nél és a Hún-nál mindig szoros volt az együttműködés ezen a téren amikor hálózatokról, támogatásról van szó, illetve az egymást kiegészítő funkciókról, az Európai Számbevőszék az egyik legfontosabb célpont ebből a szempontból. Ami az átláthatóságot illeti, ez kéz a kézben együtt jár az elszámoltathatósággal. Ez azt jelenti, hogy feltetjük a kérdést magunknak, az Olaf munkája mennyire átlátható, és milyen átláthatónak kellene lennie. Persze feltehető a kérdés az egyes esetek kapcsán is, ahol aztán bizonyos bizalmas kezelése is van szükség. De feltehető a kérdés az OLAF kapcsán, a felügyelőbizottság, az itteni bizottság kapcsán meg kell -e erősíteni ezeket a lehetőségeket. Mi a helyzet az eljárási garanciákkal, azok ellenőrzésével? de természetesen az önökkel való együttműködést rendkívül fontosnak tartom ezen a téren. Köszönöm. azt hogy parancsoljon. Köszönöm. Sí. Sí, exactamente. Pensaba yo que usted habiendo estado en la ONU igual entendía un poquito de español, pero bueno, ya veo que no. Nos, úgy gondoltam, hogy spanyolul is ért, de úgy tűnik nem. Nos, hogyan hallott erről a lehetőségről? végig tekintve az eddigi karrierjét, én szeretném tudni, hogy mi vonzotta ide. Csak szakmai jellegű az érdeklődése, másodszorban pedig a különböző példák alapján, hogy a konfliktusokról mondott, hát eléggé sajnálatos helyzet ez Koszovóban vagy Szíriában. Nem akarok most a részletekbe belemenni. Én azonban azt szeretném tudni, hogy a csalás elleni harcban mit tekintene jelentős sikernek? Az EU számára az óriási probléma ezen a területen, tehát a csalás elleni harc terén milyen sikereket könyvelhet el magának, milyen intézkedéseket hozott, mekkora összegeket tudott visszaszerezni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, angolul válaszolok, mert hogy egy kicsit ideges vagyok, megvallom, hogy hogyan hallottam erről általában nagyon jó a hálózatok van, és az Olaf főigazgatói posztjának kiírása az egyik legfontosabb szerepkör a csalás elleni harcban világszerte. A világbanknak van egy alelnök erre. Én azonban ugye 50 évesen úgy éreztem, hogy készen állok a következő lépésre. Ez a hatodik interjú, és hát nagyon örülök, hogy megkészítettél, hogy haladhatok. Mi a legnagyobb siker? Nyomozóként, vagy vizsgálóként tudom, megtanultam, hogy nagyon türelmesnek kell lennie. Nem mondom azt, hogy ezt csináltam, meg azt csináltam, ilyen meg olyan sikereket arattam. A legnagyobb sikerem azért mégis, elmondom, Koszovban volt, mikor egy erőmű tendert uh, uh, töröltek, 3,5 milliárd volt a megtérített költség, az a nem András Mlicke sikere volt ez, hanem egy közös nyomozat az ENSZ és az Európai Unió szervének közös együttműködéséből adódott. És ahhoz is hozzászoktam, hogy kis forrásokkal ö, dolgozzak, és akár egy 5000 dollár visszatérítés a bíróság is tenni siker nekem. És ha befolyással lehetünk egy rendszerre, annak érdekében, hogy jobban ellenőrzött közbeszerzési rendszerek jönnek létre, az is nagy siker. Én nem egy sheriff vagy cowboy vagyok, aki dicsekszik a sikereivel, de a számokat akarnak, az a koszovói erőmű volt a legnagyobb tétel azért, a korrupciós. Ahol a korrupció vágya miatt a tendert leállítottuk, és itt 3,5 milliárdot sikerült megfogni. Erre vagyok talán egy büszkén. Köszönöm, Labajeva asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagy hatása volt ránk az, a szívje. Európai Uniós ügyekre azonban nincs tapasztalata, és nagy szervezetekkel sem. Milyen személyes kompetenciával, minősítéssel szeretné kipótolni az Európai Unió intézetekben és nagy intézetek vezetésében hiányzó tapasztalatát? Az olapban van egy 12 hónapos benchmark a vizsgálatok lezárására, ezzel szemben az előző főkutató egy 20 hónapos mércét állított fel, amely ellenmond a rendeletben foglaltaknak. Ön szerint mi a, a mércé egy-egy vizsgálat lezárásának, mert nagyon sok vizsgálat túlment a 12 hónapon. Hogyan próbálja elintézni azt, vagy gondoskodni arról, hogyan próbál, hogy rövidebb legyen a vizsgálatok ide? Köszönöm szépen az őszinte kérdést. Kicsit provokatív lesz a válaszom. Egyetlen menedzser sem tud 8 vagy 10 embernél többet irányítani közvetlenül. Tehát a vezető, a leadership, a vezető szerep abban áll, hogy eldöntse az ember, hogy ki az a 8-10 ember, akit vezet az ember. Az olap vezető munkatársai lennének ezek, és ha beszélnek kollégáimmal, 12 ezeres intézménél dolgoztam korábban, nem akkor az ENSZ-nél. Ott bizony képes voltam erre, és persze lépnem kell tovább, mindig újat keresek, és ebben az, ezenben az állapotban is van valami újdonság, nyilván amiben nincsenek tapasztalatai. Ami pedig a vizsgálatok időtartamát illeti, egyetlen vizsgálóhatóság sincs a világon, amely ne küzdene a határidőkkel és a mércékkel. Egyrészt vannak menetrendek és határidők, másrészt vannak eljárási jogok, a legjobb módon akarja mindegyik intézmény végezni a munkát, még akkor is egy nappal többe kerül emiatt. Ahogy én látom, és ez szilárd meggyőződésem, a, az EPO létrehozása és a, a, az Olaf részvétele ebben, ugye a vizsgálat nem kell a vizsgálatot minden harapásig végigcsinálni, minden lépésig, mert vannak más kiegészítő intézmények is. Szavamár is beszélt arról, hogy a számbevőszék és az EPO is működik. Ha megfelelően tudjuk megosztani az információt, akkor lehet csökkenteni a vizsgálatok határidejét. Ez egy együttműködés használ kiaknázva. Stász kollega. Köszönöm szépen. Érdekelne a koszovói tapasztalata, mégpedig pedig az a vizsgálat, a kik irányába a koszovói elektromos művek, illetve a prisztinai repülőtér irányába. Ez egyfajta audit volt, vagy egy csalás ellenes vizsgálat. Tudna-e többet mondani arról, hogy mi volt az ön szerepe ebben a vizsgálatban? Igen, volt egy audit, amelyen feltártuk azt, hogy milyen fajta gondok lehetnek. Ez volt az első együttműködés abban az időben, az EU, illetve az ENSZ között egy ilyen vizsgálati munkacsoport volt ez, egy kettős szerv volt ez, ennek volt egy vezetője az ENSZ-ben, illetve Brüsszelben is. Bruna úr volt ennek a vezetője Brüsszelben. Két művelet volt, egy az ENSZ, egy pedig az EU számára. Az ENSZ szempontjából voltam itt a vezetőhelyettes. Tudjuk, hogy milyen nehézségek voltak. Az eljárási garanciáink nem voltak ugyanolyanok. Nem minden származik tehát az EU-s tapasztalatom, hanem az együttműködésekből. Volt súrlódás, nem volt ez könnyű feladat, nem volt könnyű ez az együttműködés. 15 vizsgát folytattunk le, 12-ből lett eljárás, nemzetközi ügyész volt itt, az ENSZ volt a felelős ezért, hiszen ez egy ESZ terület volt akkoriban, én középvezető voltam akkoriban, és az volt a feladatom, hogy hogy felügyeleti és szerepet töltsek be, óriási fe, fe, felelősséggel járt ez. A legnagyobb sikerünk az az volt, hogy kapcsolatokat tártunk fel a korrupció és más büntettek között, amiket akkoriban Koszovóban vizsgáltunk például háborús bűnök, nem a lényegről beszélünk itt, hanem itt a, a megtörtént dolgokról, tényekről. Én 2009-ben az ENSZ-nél jártam, ugyanis itt nem hajtottak végre bizonyos elfogadó parancsokat érdekes találkozni régi ismerősökkel. De Jong úr. Igen, elnök asszony. A, ön, ön beszélt arról, hogy mennyi ideig tart a vizsgálat, és hogy milyen fajta eljárási jogok vannak. Nagyon fontos az, hogy mennyi ideig tart egy eljárás. Ez főként fontos a tagállami csalások esetében, de olyan vizsgálatok esetében is, ahol a bizottságot vizsgálják. Azt mondta ön, hogy ön ismeri az eljárási garanciákat. Mit gondol az ellenőrzésről, legyen ez az olafon belül, vagy legyen ez ahol kívül, és milyen szerepet száll majd a felvizsgálati bizottságnak, és hogyan kíván eh, ezzel eh, konkrétan bánni. Tehát három kérdésem van az elnőrök, az eljárási biztosítékok és a felügyeleti bizottság. Köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes kérdéseket. Először is az eljár vizsgálati biztosítékok. kell eh, eh, mindig belsőre kell foglalkozni, itt van a lényeg, itt vannak az adatok, természetesen ezt támogatni kell, és tudom, hogy egyre fontosabb itt a külső vizsgálat és értékelés. Különböző elképzelések vannak a felvizsgálati bizottságról. Én most külsőleg szemlélem mindezt, és ha azt mondom, hogy én erős vagyok a hálózatokkal, akkor azt mondom, hogy itt is egy hálózat van. Sokan úgy gondolják, hogy a nyomozással ellentétes az eljárási bizottság, ez része annak. Nem lehet egy vizsgálat sem ö, sikeres, hogyha az érintett személyek jogait nem garantáljuk, tehát belsőleg és külsőleg is biztosítani kell, tehát mindezt. Váli úr. I would like to ask you, uh... Köszönöm. Egy kérdésem volna. Mi a véleménye az Európai Unióban a szervezett bűnözésről? Ön szerint az EU eleget tesz annak érdekében, hogy leküzdjük ezt mindenütt, de főleg az EU-ban? Ön szerint hogyan lehetne jobban együttműködni a tagállamok között? Itt, ezen a téren is, és más téren is. Köszönöm a kérdését. Azt gondolom, hogy a szervezett bűnözés rendkívül fontos, mert felszívja az európai alapokat, pénzalapokat. Az OLAF, ez tény, nem volt képes ezzel megbírkózni, mivel bizonyítékként nem fogadták el a tagállamokban a bíróságok, amiket az Olaf szállítani tudott. Most próbáljuk ezt a hézagot kitölteni az ügyészi folyamatok terén. A PIF irányelv és a főgyészre vonatkozó rendelet segít ebben, Így fog minden egyes fillér számítani, és így lehet az európai állampolgárok életén javítani, mert határokon átnyúló jelenségről van jellemzően szó, és a nemzeti bűnöldöző szervek együttműködése nélkül egyszerűen nem lehet ezt elérni, mint célt. Ugye a puding próbálja a, az, hogy megeszik el, vagy sem. A nemzeti hatóságok eddigi és korábbi munkája is szorosan kell, hogy kapcsolódjon a, az Európai Főügyész hivatali munkájához. Köszönöm. Az európai főügyész eh, kapcsolatos kérdésem lenne. Mert engem az zavar, hogy másképp eh, és másképp állnak eh, az emberekhez, attól függően, hogy melyik országból származnak. Olyan országhoz, amely csatlakozik-e a főügyészi hivatalhoz, illetve nem. Ez a nyomozát, nyomozást nem ö, gyengíti? Mert ugye ott van a védelemhez való jog. Különböző garanciákat ö, biztosít majd a főügyészi hivatal, amiket a jelenlegi rendszer nem. De egy adott esetben lesz-e különbség, hogyha egy olyan állampolgár, aki nem egy olyan országból származik, amely csatlakozik ehhez a főügyészi rendszerhez, nem fog ilyen garanciákkal rendelkezni. Egy adott esetben ez nem gyöngíti a nyomozati eljárást? Köszönöm, nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert egyes tagállamok úgy döntöttek politikai okoknál fogva, hogy nem csatlakoznak az európai rendszerhez. Nem hiszem, hogy az Olaf főigazgatója tudja önmagában ezt a problémát megoldani. Tökéletesen egyetértek önnel abban, hogy ez a tény, egyesek benne vannak, mások nem, problémát jelent majd. Úgy gondolom, hogy az Olaf számára ez lehetőség, ha így látnám ezt kívül, külsősként, mert az Olaf megragadhatná ezeket a lehetőségeket. Azonban nem ez a célom. Ha az Európai Főügyész hivatala meggyőzően akar fellépni, akkor a többi tagállamot is kell, hogy vonza, amelyek látják, hogy milyen előnyel jár az, hogyha egyformán gondolkodnak. Ha megválasztanak az OLAF igazgatójának, az OLAF mindent megtesz majd annak érdekében, hogy biztosítsa azt, hogy azok a normák, amelyeket az OLAF fogalmaz meg, érvényesüljenek és azonosak legyenek azokban az országokban is, amelyek nem csatlakoztak a főügyészi hivatali rendszerhez. Pontosan azért, ahogy ön is fogalmazott, hogy ezeket az árnyékos területeket kikerülhessük. Novakov kollega parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Lecke úr. Olyan időket élünk, amikor a Paradise dokumentumok, Panada dokumentumok, ilyen-olyan dokumentumok jönnek kifele. Olyan időket élünk, ahol a vállalatok tulajdona elrejthető egyik vállalat a másikat, aztán egy offshore birtokolja, amit egy fund, amit aztán 50 másik vállalatot, és mindeközben az Olaf meg sem nézheti a bankszámláját egy gyanúsítottnak. Ön szerint ez így jó működik? Meg lehet oldani ügyeket így? Mert hogy az alap a mi szakbizottságunkkal együtt az európai adófizetők legjobb barátja kell, hogy legyen. Ez is teljesen értek azzal, hogy önök és az alap minden adófizető legjobb barátja és a szervezet vezetőjeként is emellett szeretnek dolgozni. A bankszámlákhoz való hozzáférés tekintetében az Olaf minden jelentés sében szerepel ez, és vonzónak tűnne ez a lehetőség. Az első kérdésre ott válaszomban azt mondtam, itt egy útról van szó. Az európai ö, ügyészség kell, hogy csalásügyekben fellépjen, olyan ügyekben, ahol szükséges ez az információ. Az európai ügyészség vagy ügyész kell olyan helyzetbe kerüljön, hogy hozzáférjen ez az információhoz, és együttműködve az Olaffal tagállami szinten tudjon vizsgálódni. Ilyen esetben az Olaf segíthet, vannak mellett és ezzel érvek. Ha az Olaf külön vizsgálódna, az EPO rendeletben és a PIF irányelven szerepeltnek megfelelően abba beágyazva végzi munkát, és ilyenkor bizony kell, hogy kapjon ilyen jogosítványt. Köszönöm, elnök asszony. Kérdésem az áfa csalással kapcsolatos. Úgy gondolom, az együttműködés a tagállamok és az OLAF között javítható volna. Erre építve lehet tovább német szempontból hogyan látja ennek a lehetőségét, és általában az együttműködést az OLAF és a tagállamok hatóságai között a jövőben az áfacsalások elleni harcban. Köszönöm, angolul válaszolnék. Amennyire én látom, az áfa csalások vizsgálatai a nem határon és 10 millió alatti értéknél továbbra is az OLAF fő kompetenciája lesz, ahol megfelelő ebben erőforrásunk van az olapnak és szakértelme. Együttműködés igen, ám nem csak a nyomozati területen kell együttműködni. Nem akarok itt most kinyitni a Pandora szelencéjét, de ugye a csalás nyomozása mindig a pénzt követi hiszen a csalást ahol követik el, ahol a pénz van. Ahol pénz van valahol, ott csalás is lesz. Lehet ez több vagy kevesebb, de mindenképpen az emberi viselkedés ilyen. Tehát mindez attól függ, mennyire homogén az a jogrendszer, amelyben mindez felelhető, és hány kiskapu jött létre tagállami szinten és nemzetközi szinten hiszen azok, akik csalni akarnak, ezeket a kiskapukat keresik. Az Olaf az én vezetésem alatt mindig partner lesz, olyan jogszabályok kialakításában, amelyek csökkenti a csalás lehetőségét, és itt bennem mindig nagyon fontos és erős partnerre találnak. Nekem is lenne egy kérdésem. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondol a Clearing House eljárás jövőjéről. A Clearing House azt jelenti, hogy az Olaf és a bizottság főtitkársága között találkozó van, akkor, amikor olyan tisztviselőkről van szó, akik a bizottságban Olaf eljárás alatt állnak. Tehát itt felmerül a függetlenség kérdés, ez az első dolog. A másik kérdésem, a koszovói estet, ezt persze megértem, 15-16 éve volt ez már. Milyen tapasztalata van, milyen tapasztalatai voltak azóta a rendőrségnyomozások területén? Először is a house szal kapcsolatban. Hogyha, és ezt értem, hogyha a vizsgálat lezárult, akkor az Olaf igazgatója ajánlásokat fogalmazhat meg. Ami nem zárult le az eljárás, addig nagyon fontos a nyomozói függetlenség. Én értem az Olaf organigalmiát, hogyha én lennék a főigazgató, akkor másfajta módon hoznám ezt létre. én soha nem hallottam semmilyen olyan megállapodásra, amely ne garantálta volna a függetlenséget az elmúlt 25 évben. A legutóbbi példa a rendőri nyomozói tapasztalatomra. Jelenleg etikával, illetve kockázat megfeleléssel foglalkozunk. Azt olvastam a dokumentumokban, hogy az Olaf egyfajta kockázatkezelő szeretne lenni. Az elmúlt tíz évben igen, átadtunk ügyeket különböző joghatóságoknak az Európai Unión kívül. Az volt a szerepem, hogy ezeket nyomon kísérjem olyan országokban, ahol az igazságszolgáltatást nagyon gyenge. Ha beszélhetek a sikertörténelmről, nos hát nagyon kevés ilyen van, a legtöbb eltűnt, a legtöbb ilyen ügy. Tehát e-, e ilyen tapasztalatai vannak a közelmúltban. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez. Köszönöm szépen, hogy itt volt és úgy gondolom, hogy akkor most folytatjuk is a munkánkat tovább. 5 percet adok a frakcióknak, hogy eszmét cseréljenek, utána pedig szavazunk, 5 percre megszakítom az ülést. Becoming work.